else? Et donc, euh, voilà, donc le point 1, adoption de l'ordre du... Jó napot kívánok! Kezdjük a napirend tervezet elfogadásával. Azt hiszem, hogy ezzel, ezzel kapcsolatban nincs észrevétel. Kettes napirendi pont elnök közleményei két, két, jelentős, két jelentés tervezetet fogadtunk el a tüntetőkkel szembeni erőszakkal kapcsolatban, illetve a madagaszkári gyermekmunkával kapcsolatban. A 2017-es Szaharov díjazottal találkoztunk a szabadon engedése után egy évvel. Több mint négy évet töltött börtönben. Az úgynevezett fehér kínzásnak volt ő kitéve, és azt gondoltam, úgy gondoltam, hogy mindig figyelemmel kell kísérni, hogy mi a Szaharov díjak, vagy díjazottak utóélete. Laurent egy nagyon költői színházi előadást is létrehozott. 18 óra 30-kor holnap lesz ez az előadás itt az Európai Parlamentben, úgyhogy szeretném, hogy mindenki részt venne ezen. Aztán az amerikai-mexikai határra megy egy missziónk, ezzel kapcsolatban is lesz egy ülés 18 óra 15-kor holnap. Még egy közlemény, van egy új tagja a DROA albizottságnak a Brexit után. Krisztián Szárgászról van szó, a néppártból. Úgy látom nincs itt, ha jól látom. Hármas napi rendi pont a december 23. jegyzőkönyv elfogadása ezzel kapcsolatban, ha nincs észrevétel, akkor térjünk is rá a négyes napirendi pontra. Mondja rá asszonyt, elnézést, hogy megvárattuk. Meg fogunk hallgatni egy tanulmányt, a biológiai sokféleség, mint emberi jog, és ennek jelentősége az unió külső tevékenysége szempontjából. Tehát az emberi jogok és a környezetvédelem közötti kapcsolatról beszélünk. Úgy gondolom, hogy a külső tevékenység szempontjából sem lényegtelen ez, és az emberi jogi közösség szempontjából ez egyre fontosabb téma. Idén a bios, biológiai sokféleség az egyik legfontosabb témánk, mert a biológiai sokféleségről szóló konferenciára idén októberben kerül majd sor és a 2020 utáni biológiai sokféleségről is szó van. Nos, fontosnak tartom a biológiai sokféleség megőrzését. A DOA egyébként tavaly úgy döntött, hogy egy rövid tanulmányt kérünk ebben a témában egyértelműen nagyon komoly, nagyon összetett a jogi alap ezzel kapcsolatban, tehát úgy gondoltuk, hogy mindenképpen meg kéne vizsgálni az emberi jog, illetve a biológiai sokféleség összefüggését. Szeretnénk tudni, hogy konkrétan mit tehetnénk annak érdekében, hogy a külső fellépésünk harmonikusabb legyen, illetve jobban megfeleljen a céljainknak. Most pedig Morgere asszonynak adom át a szót. A Stretch Clighty Egyetemen, Glasgow-ban tanszékvezető, illetve nagyon sok cikke jelent meg a biológia sokféleség és az emberi jogok témájában. Ez egyrészt az európai jog, másrészt pedig, másrészt pedig a nemzetközi jog területe. Utána, az előadása után meg fogjuk tudni hallgatni a kérdéseket, és hogyha vannak kérdések. Ön következik, parancsoljon. Jó napot, köszönöm a lehetőséget hogy bemutatottam a munkámat. Nagy, nagyon dicséretes, hogy az Európai Parlament olyan területként határozza ezt meg, amely nemzetközi vezető szerepre tart igényt, és nagyon sok lehetőséget is teremt az EU számára, hogy koherens módon jól megállapított prioritásokat tudjon követni. Ahogy a jelentést vázolja a 4.1 alatt, hatalmas mennyiségi eh, bizonyíték van azon sokféle összekapcsolódás ról, amely az emberi jogok és a fajok sokféleség között fennáll. Mutatja ez ezt, hogy talán a szokásos természetvédelmi célokon túlmenő és a gazdasági társadalmi célokon túlmenő körben lehet ezt megragadni, látva azt, hogy a természetvédelme alapvető szociális, kulturális, környezetvédelmi kihatásokkal is van, olyanokkal, amelyek nagyon széles körűek, és amelyek sokszor a társadalom legsérülőkenyebb rétegeit érintik. Tehát túllépve a természet azon fogalmán, amely a társadalom, kultúra, a gazdasági fejlődése szemben határozza meg a természetet, inkább egyfajta előfeltételeként kell ezt értelmeznünk a fenntartó fejlesztési céloknak, sokkal komplexebb, beleértve a mikrobiológiai sokféleséget is, mint, és beleértve persze a hagyományosabb területeket is, mint a, a természetvédelmi területek fenntartása. Az emberi egészséghez való jog nyilvánvaló tény, és egyre inkább homlokterébe kerül a nemzetközi vitáknak. Nagyon régóta tartó kihatások do- dokumentálhatóak, különösen az őslakos közösségek, de más közösségek körében is, amelyek nem őshonos vagy őslakos jellegűek, de a természettel való nagyon szoros szimbiózusban élnek, és amelytől függ a kultúrájuk, a megehetésük a nők jogai és a gyermekek jogai is ők nagyon ki vannak téve annak, hogy mennyire vagyunk sikeresek a fajok sokfélesége megvédésének. Ugyanakkor az elmúlt években sokkal nagyobb jogi világosság terem, teremtettünk a nemzetközi kötelezettségek területén, az ENSZ és tagállamai körében, valamint a nemzetközi közösség globalitásában, hogyan kapcsolódnak ezek össze, az emberjogi, kötelezőleg emberjogi jogszabályokban. És itt fontos a végrehajtás koherenciáját is szem előtt tartani, a különböző nemzetközi kötelezettségeket illetően, és stratégiai hatást is mérnünk kell. Belátni azt, hogy a természetvédelme nemzetközi emberjogi téma is, és ez a különféle államok intézkedési vagy határ, hatáskörének a körül határoltságát is némileg oldja. A hagyományos fajok sokfélesége fogalom védelme mellett már vannak ugyan kötelezettségek, 163 állam írta ezt alá, ám vannak iránymutatások is a jobb gyakorlatok tekintetében, nem majd minden tagállam támogat, és közvetlen inputokat kapott a helyi közösségek őslakosok képviselői részéről, ami nagyon legitim alapot kínál az EU számára ahhoz, hogy többet tegyen. A fajok sokféleség és az emberi jogok összefüggésében, különösen azokon a területeken, amelyeket hagyományosan addig a fajok sokféleségétől elszigetelten vizsgáltak. Például sokkal nagyobb nemzetközi figyelmet szentelnek az emberi jogok integrálása, integrálásának a klímaváltozás elleni harcban, meg a biodiverzitás körében nagyon sok olyan hivatás van, amely emberjog alapú módszertan kínál a klímaváltozás elleni harc, vagy annak csillapítása irányított a cselekvésekhez. Ezeket megvitatták, megállapodtak ezekben, és nagyon gyakorlati tanácsokat is tartalmaz, valamint, mint mondtam, jogilag világosabbá teszi, hogyan lehet koordinált módba végrehajtani az nemzeti nemzetközi jog egyes elemeit. A fajok sokféleségének emberi jogként való vizsgálata már most is konszenzus alapú, egy holisztikus emberjogi alapú megközelítése a fenntartható ezredvégi célok. Az élet, az élelmiszer, a víz összefügg valamint a gyermekek, a nők saját jogai, a őshonos kisebbségek vagy lakosság jogai is összefüggenek. Aztán a magánvállalatok számára nyújtott világítatásokban is világosabban fogalmazunk, meg az, hogy milyen szerepet játszanak ebben az összefüggésben, és arról, hogy az államok hogyan kell együttműködjenek egymással. Nemzetközi tudományos együttműködésben, nemzetközi finanszírozásban, technológiai transferben. Tehát nagyon széles körű azon iránymutatások köre, amely az EU külügyi kapcsolatai révén érvényesíthető, és nagyon legitim alapot kínál a nemzetközi közösség által kifejlesztett példatára, beleértve állami és nem állami szereplőket és jogosultakat is. A jelentés utolsó része pedig lehetőségeket jár körül az Európai Parlament és más jogintézmény szempontjából, hogyan lehet feltárni az em- a, a, a emberjogi vetületét, hogyan lehet így cselekedni, és hogyan lehet igazi partneri viszony kialakítani a harmadik országokkal, és így vezető szerepet játszani. Kulcsfontosságú aspektus ez, a biorizatás emberi jogi értelmezésében ez nagyon összetett módon a fejlett és a fejlődő országok számára is előrelépéseket kínál, melyek hát hűzha küzdködve is, de egymástól tanulva sajátíthatnak el, pozitív, támogató módon egymástól tanulva tudunk igazi változást hozni, és megosztani a jó gyakorlatokat multilaterális szinten. Tehát vannak kiemelt ajánlások, egyrészt arról, hogy az EU mit tehet nemzetközi szinten, fórumokon, és nagyon sok lehetőség van a most folyó tárgyalásokon, az ENSZ körében, feltárandó az, hogy a biodiverzitás emberi jogi értelmezése hogyan tudja támogatni az emberi jogi módszertant a környezetvédelemben. Ez a biológiai és a feleség egyezményének az esete is egyben, ahol most tárgyalunk egy széles körű globális keretet, hogy jobban haladjunk a fajok sokféleségnek megőrzésében, ám ez alárendelve több olyan alfolyamat is működik, például az őshonos lakosság, illetve a helyi közösségek területén, aztán a biodiversitás emberi egészség témájában, és még egy sor más területen, az óceán, a klímaváltozás témájában, ahol az EU világosabb szerepet vállalhatna, nemzetközi erőfeszítéseket fokozva ez irányban. Ám a párizsi megállapodás alapján is nagyon sok lehetőség kínálkozik az erdők megvédésére, az adaptálás helyett klímafinanszírozásra, melyek a már meghatározott módszertanok alkalmazását segítik, az emberi jogi ökoszisztéma alapú módszertant érvényesítve a klímaváltozás elleni harcban és mitigációs munkában. A vegyipar és a hulladékfeldolgozás területén is kell, hogy érvényesüljön ez a perspektíva, belátva azt, hogy a vegyi hulladékok mennyiben vannak hatásra a biodiverzitásra, és mennyiben ezekkel szemben megvédeni ezt az egészséghez való emberi jogokat. Az ENSZ-ben a tengeri fajok sokfélesége tárgyában határon átnyúló módon való megoldásokat folynak tárgyalások. Ezen ENSZ tárgyalások során egyetlen országot sem hallottam arra reflektálni, mennyire fontos az óceán folyosókban életet védeni, folyosók felségét védeni. Now and in the future. Épp így fontos, hogy az EU és tagállamai hihetetlen lehetőséget kínálnak a nemzetközi finanszírozás tekintetében, és mainstreaming révén még több témában meg lehet jelenteni a biodiverzitást nemzetközi folyamatokban is, ahol az EU és más országok együttműködhetnek az emberi kihatásait vizsgálva a biodiverzitási törvényeknek, meg támogatva kétoldalú és több oldalú kezdeményezéseket, megvizsgálva azt, hogyan lehet stratégiai módon a bilaterális megállapodások részéről a multilaterális kapcsolatokban egyfajta feed-innel hozzájárulni gazdagítva azokat. az ajánlások a kétoldalú kapcsolatokra vonatkozóan ketté oszthatóak. Igen sok kutatás folyik a kereskedelem és fenntartható fejlesztési fejezetekben, a különféle kétoldalú beruházási szerződési megállapodásokban. Már vannak ilyen záradékok egyes megállapodásokban, amelyek védik a fajok feleségét, mint emberi jogot. Itt a végrehajtásban, a megállapodások végrehajtásában van még nagyon sok tere annak, hogy több figyelmet szenteljünk a nem szándékolt negatív konzekvenciák kiszűrésének is harmadik országokban, meg annak is, hogy az emberjogi területen maximalizáljuk a lehetőségeket, és megvédjük azokat az emberi életeket, amelyek a fajok sokféleségétől függenek. Az Európai Parlament nagyon nagy szerepet játszhat, a végrehajtás figyelésében, a finanszírozásában a végrehajtásnak, és általában azon folyamatokban, részvételi folyamatokban, amelyek a megállapodások alapján folynak. Persze vannak lehetőségek arra is, hogy új megállapodásokat tárgyaljunk ki, amelyek hangsúlyozottabban jelenítik meg a fajok sokféleségének fontosságát a halászat, az erdőgazdálkodás, mezőgazdaság területén, meg ennek emberjogi fontosságát, különösen azon a jogokat, amelyeket a helyi közösségek és a őslakosok szenvednek el általában. És az Európai Parlamentre háló szerep abban is, hogy a lehető leghamarabb hangsúlyozza az emberjogi kihatásokat a biodiverzitás érvényesítésében. És itt a klímaváltozás elleni együttműködés, vagy a technológiai transfer esetében is alkalmazhatóak, valamint a beszállatói lánc, ECO címkezés, címkézés vállalati felelősség területén is. Fontosnak tartom a hatástanulmányokat is, ezek is kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy megnézzük, hogy mit jelent pontosan emberi jogi szempontból a biológiai sokféleség. Ez lehet, hogy túlmegy azon, amit bevet, ami a bevett gondolkodást jelenti, Én azt gondolom, a lehető legtöbb garanciát meg kell teremteni ahhoz, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos emberi jogok ne sérüljenek. Az utolsó ajánlás egyoldalú kezdeményezésekhez kapcsolódik, például a fa anyaghoz kapcsolatos rendelet, de sok esetben kétoldalú kezdeményezésekhez kötődnek az EU-s jogszabályok a harmadik országokkal való kapcsolatban. Ezen eszközökben megjelenik az, hogy a negatív hatást elkerüljük a biológiai sokféleséghez kapcsolódó emberi jogokban, másrészt pedig nagyon fontos az, hogy kialakuljon a párbeszéd a harmadik felekkel, illetve tanuljunk, tudjunk egymástól biológiai sokféleség témájában. Ez azt jelenti, hogy konkrétabban kell megfogalmazni a különböző záradékokat, hogy világos legyen az, hogy a biológiai sokféleség, mint emberi jog milyen fontos, illetve fontosnak tartom, hogy azokkal is párbeszéd alakuljon ki, aki a jogokat élvezik, illetve az esznek vannak olyan ügynökségei, amik külön ezzel foglalkoznak, ilyen eszközökkel, illetve, ha kell, akkor külső finanszírozást is alkalmazni kell a harmadik országokban a közös célkitűzések és értékek megvalósítása, megvalósításában, mint például az emberi jogok és a biológiai sokféleség. Azt hiszem ennyi lenne, de nagyon kíváncsi lennék a kérdéseikre. Még egy záró gondolat. Elég kevés a független kutatás arra vonatkozóan, hogy az e- EU mit tesz a biológiai sokféleségért, mint emberi jogért, mennyire valósítja meg a jelenlegi jogszabályokat, illetve különböző kétoldalú megállapodásokat. Azt gondolom, hogy tágabb körben meg kéne vizsgálni ennek a helyzetét. Lehet, hogy expliciten nem szerepelnek a különböző jogi szövegekben ezek a kitételek, de ezt mindenképpen meg kéne vizsgálni. Köszönöm szépen, Isabel kért szót utána gondolom Anna következik. Izabel akkor. Merci beaucoup, madame, d'être venue. Köszönöm szépen, professzor asszony, hogy ellátogatott ide, köszönöm az előadását. Azt gondolom, hogy most már sokkal világosabb a számunkra, hogy, hogy a természet és a természeti jelenségek mind kapcsolódnak egymáshoz, és én örülök annak, hogy hogy ez világosabb számunkra. Köszönöm az előadást. Nos, kérdésem, hogy milyen példákat tudna mondani arra vonatkozóan, hogy milyenek a kapcsolatok például az államok között, például tudományos tudományos csere, vagy klímaváltozással kapcsolatban van-e bármiféle eszmecsere, vagy tapasztalatcsere a különböző államok között. Aztán említette a két oldal és a több oldalú kapcsolatrendszert. Elmondanám, hogy hol, mi az, ami jól működik, és hol működik jól. Miből lehet tanulni. Örültem annak is, hogy a végrehajtás fontosságát hangsúlyozta, bármilyen szöveget meg lehet hozni, de hát ezek általában ígéreteknek indulnak, ha ezek, ezek ígéretek is maradnak, akkor annak nem sok haszna van, végre is kell hajtani ezeket a dolgokat. Hogyha további tanácsa is vannak, akkor nagyon szívesen meghallgatjuk ezt, és elnézést kérek, hogy majd hamarabb el kell mennem. Köszönöm. Köszönöm. Anna következik. Now it's working. Um, thank you. Működik. Köszönöm. Ez egy nagyon átfogó tanulmány, köszönöm szépen, hogy ezt bemutatta, és azt gondolom, hogy nagyon aktuális is, hiszen mindenki arról beszél, hogy a klímaválsággal kapcsolatban tennünk kell valamit, és de sajnos a biológiai sokféleségről viszonylag kevés, kevés szó es, esik ezzel kapcsolatban. Ha megengedi, akkor feltennék néhány kérdést. Az első arra vonatkozna, hogy a tavaly decemberben megismerhetük a bizottság New Green Deal-jét, és még most is a kialakításán dolgoznak. Ő viszont nem említette a Green Deal-t. Kifejteni, hogy a bizottság Green Deal-ben hol, hogy lehetne fellelni a biológiai sokféleséget, hogy hol lenne ennek a helye? De, mint említettem, ugye még nincs meg a végső bizottsági dokumentum. Említettem, hogy az ENSZ biológiai sokféleségről szóló egyezményét, nem megfelelő, ennek nem megfelelő a monitorozásra túlságosan kevés a független forrás. Kérdésem, hogy a meglévő eszközökkel hogyan lehetne segíteni ezt a folyamatot. Ott van például az egyetemes rendszeres felülvizsgálat. Avagy a biológiai sokféleségnek, mint emberi jognak milyen módon, vagy hogyan lehet megtalálni ennek az igazság szolgáltatásban a helyét, szerepét? A külső finanszírozásról is beszélt az utolsó diaszoltáról. A biológiai sokféleség számára akár káros is lehet, káros is lehet a külső finanszírozás. Erről van-e példája például? Van-e olyan volt -e olyan eset, amikor az EU-s finanszírozás volt káros hatással? Hogyan lehetne javítania az Európai Uniónak a fellépését? A Renew is kért egy, megrendelt egy tanulmányt, és lenne egy saját kezdeményezési jelentése, de itt a Renew-tól nem látok senkit, és ez nem jó. Jó. Nacho? Nem csak most érkezett. Leopoldo? Nem. Deux questions également. Nekem is lenne egy kérdésem. A vegyszerekről is szó esett, illetve, hogy a vegyszereknek mi van a biológiai sokféleséghez és az emberi jogokhoz. Az Európai Uniónak vannak ezzel kapcsolatban jogszabály, ott van például REACH, a REACH irányelv, és ugye alapvetően ez határozza meg az Európai Unió viszonyát a vegyszerekhez, de sajnos ezeknek az eszközöknek a végrehajtás jelen csak 30%. Hogyha egy jogszabályt nem alkalmaznak, az, hogy, az milyen hatással van a biológiai sokféleségre ez a kérdésem. A vegyszerek kérdése alapvetően emberi jogi kérdése Európában, vagy az, annak is lehet értelmezni. A vegyszerekről tudjuk azt is, hogy nem maradnak ott, ahol létrehozzák őket, hanem ezek ezek is utazhatnak, eltávolodhatnak. Sajnos még nem tartunk ott ebben a kérdésben, ahol szeretnénk. Kérdésem, hogy van-e, vannak-e tanulmányok ebben a témában? Második kérdés. Nagyon sok állatfajta van kihalóban, főleg emlősökre gondolok. A mihekkel kapcsolatban komoly kampányok voltak például. Viszont tudjuk, hogy nagyon sok olyan rovar van, ami kihalóban van. Valószínűleg az, a rovarokra van legnagyobb hatása a biológiai sokféleség eltűnése. Erről vannak-e tanulmányok, és ha igen, akkor a populációkra ez milyen hatással van? Arra szoktunk gondolni, vagy azt szoktuk gondolni, hogy ó, a rovarok kihalásának semmilyen hatása nincs, de mi a helyzet a mezőgazdaságban, mely országok a legérzékenyebbek erre a kérdésre, például a száhelővezetben, hogyha eltűnnek ezek a rovarok a mezőgazdaságból, annak milyen hatása van? Vannak olyan régiók, ahol a rovarok eltűnése hihetetlen károkat jelenthet a mezőgazdaságban. Van -e erről tanulmány. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes, érdekesek voltak ezek a kérdések. Nézzük először az államok közötti kapcsolatrendszert, gyakorlati példák arra vonatkozóan, hogy a biológiai sokféleség milyen hatása van. A klímaváltozással kapcsolatos kapcsolatrendszer úgy látom, hogy nagyon jó példa, nagyon komoly tudományos együttműködés van, vagy akár az erdők állapotával kapcsolatban, és itt is emberi jogi kérdésről van szó egyértelmű, és vannak már és vannak már nemzetközi iránymutatások is, amiket elf- elfogadtak. Az EU részt vett ennek az iránymutatásnak a kidolgozásában, illetve a biológiai sokféleségről szóló egyezmény kidolgozásában is. A klímaváltozással kapcsolatban is próbálkozott az EU, de hát nem volt nagyon sikeres ez az elképzelés a nemzetközi közösségben. Úgy gondolom, hogy együtt kéne működni az EU-nak olyan partnerországokkal, akik ugyanúgy látják ezt a kérdést, és a cél az lenne, hogy emberi jogi aspektusokat is vizsgáljunk. A klímaváltozással kapcsolatban egyre többet beszélünk az óceánokról, az óceánok állapotáról. Tudom, ahogy a tudományos együttműködés javul az óceánok állapotára vonatkozóan, úgy gondolom, hogy megjelenhet az emberi jogi aspektus is, meg kell nézni az okoszisztéma alapú megközelítést is. Én úgy gondolom, hogy ezzel a szakpolitikák harmonizálnak egymással, és ez hatással lesz arra, hogy a klímaváltozás finanszírozása hogy működik, de az Európai Unió is pozitívan hozzájárulhat ehhez a folyamathoz. Mi az, ami két oldalon működik? Ez volt az egyik kérdés, a másik kérdés. Túl keveset beszélünk arról, hogy egy harmadik ország jogszabályából is ki lehet indulni, de olyan lehetőség is van, hogy az EU maga kidolgoz jogszabályokat, egy állam jogszabályai, vagy a nemzetközi jogszabályok közül melyiket karoljuk fel, vagy a közös monitorozás, vagy az ENSZ Food and Agriculture szervezetének a segítségét, és mindenképpen meg kell említeni. A szakirodalom egyértelműen pozitívumként említi ezeket a folyamatokat. Komoly kihívásokról, kihívásokkal kell még számolnunk, de más ágazatokból is lehet tanulni, óceánokra, vagy a megújuló energiaforrásokra gondolok. Green Deal-lel kapcsolatos kérdés. Azért nem szólok erről a tanulmányban, mert a Green Deal szerintem a környezetvédelmi megfontolásokat elszigetelten tárgyalja, tehát a klímaváltozás és a biológiai sokféleség külön tárgyalt, illetve a vegyszer kérdéseket is külön tárgyalja a Green Deal. Én azt gondolom, hogy ez kár. Az emberi jogi megközelítés mindenhez kapcsolódik. Ha jól értem, az emberi jogi megfontolásokról nem igazán szól a Green Deal, tehát expliciten nem szól erről. A biológiai sokféleségű stratégia megfogalmazása, illetve kidolgozása most fejeződik be, jó lenne, hogyha kihasználnánk a lehetőséget és a környezetvédelem, környezet védelemről is szólnánk, illetve megnéznénk azt, hogy mely megközelítések tartják leginkább tiszteletben az emberi jogot. Ez kapcsolódik a vegyszer témához is. Sok civil szervezet van, amely azt próbálja elérni, hogy összekapcsoljuk ezt a két témát, a vegyszerek, illetve a biológiai sokféleség témáját. Nem feltétlenül kell ezt megerősíteni, szerintem ezt a kapcsolatot. A, biodi, a biológiai sokféleség stratégia egyébként szól erről. A vegyszer kérdés viszont egy nagyon szakmai kérdés. Talán ezért van az, hogy az emberi jogi aspektusok nem játszottak eddig központi szerepet ebben. De egyértelmű, hogy előre lépünk a vegyszer szabályozással, az jót tehet az emberi jogoknak is, és ez vonatkozik a REACH-re is. az emberi jogi felülvizsgálati eszközök vajon mennyire segíthetnek a dolgon, illetve az kapcsolatrendszerre való rálátása mindenképpen, hogyha az egyetemes felülvizsgálat, illetve más emberi jogi folyamatok a biológiai sokféleségét komolyabban vennénk, az mindenképpen jó lenne. Mióta a klímaváltozás például ilyen fontos téma lett, azóta egyértelműen javult a helyzet, tehát változás történt, de szerintem ezt a kapcsolatot meg kéne erősíteni, tehát jó lenne, hogyha nem elszigetelten kezelnénk a biológiai sokféleséget és az emberi jogot. Illetve az emberi joggal foglalkozó szakértőknek úgy gondolom, hogy többet kéne foglalkozni a különböző nemzetközi iránymutatásokkal. A biológiai sokféleséget tehát mindenképpen be kell venni a különböző egyetemes emberi jogi eszközökbe, és az EU-nak ezt a fajta elkötelezettséget, vagy ezt a fajta integrációt mindenképpen támogatnia kéne, illetve erre kéne rávenni a harmadik országokat is. Konkrét példákat nem tudnék arra hozni, hogy a finanszírozás, a külső finanszírozás mikor volt kár, káros, de egyértelmű, hogy például a vízenergiában új projekteket generált a finanszírozás, ahol hát felmerülnek a kérdések, hogy az őshonos lakosok termőföldhöz való jutása bizony ez nem volt, nem garantált, tehát nagyon sok kritika merült fel ezzel kapcsolatban, tehát az emberi jogok sérülhetnek, az őslakosok erről számolnak be, és bevallom, hogy ezen projektek egy része azért indult el, hogy a klímaváltozás ellen felvegyük a harcot. Tehát mindenképpen figyelembe kell venni a klímaváltozásnak az emberi jog aspektusát. Aztán a fajok kihalása. Nos, azt gondoltuk korábban, hogy a természetvédelem az egy olyan téma, ami részterület, mint például a pandák kihalását, ezzel csak a gazdagok foglalkoznak, akik megengedik ezt maguknak, de most arról van szó, hogy a polinátorok helyzete nagyon súlyos, illetve egyre több rovar, illetve méh hal ki, vagy ott vannak a csúcsragadozó kihalása is, komoly rendszerek eh, megingásáról van szó, és ennek biz, egész biztosan hatása van az emberi egészségre, vagy az élelmiszerekre, illetve a vízre is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ezután vannak-e plusz kérdések. Ki kíván erre reagálni? Én szeretnék valamit mondani. Említette a FLECT jogszabályt. Kétoldalú kapcsolatokról beszélt. De a jogszabály abból, abból indul ki, hogy az Európai Unió területére nem engedünk be illegálisan kitermelt fát. Ez tehát kötelező érvényű a nem azonosított fa, kitermelt fa vagy faáru nem megengedett az Európai Unióban. Alapvetően konkrét kereskedelmi egyezményekről van szó, két oldalú megállapodásokról az EU és harmadik országok között. Ez azt jelenti, hogy a, a országoknak megadtuk azt a lehetőséget, hogy ezügyben ők is rendelkezzenek. Sokat beszéltünk az önkéntes alapú, hozzá, önkéntes alapú megközelítésről, de ezt úgy képzeljük el, hogy a tiltás nincs benne a jogszabályrendszerben. Arról beszéltünk tehát, hogy a flekt az mindenképpen pozitív, de hát ez azért van így, mert létezik már egy tiltás. sokan gondolják azt, hogy az önkéntesség az kiválóan működő az ilyen megállapodásokban, a jogszabályokban, viszont vannak olyan tanulmányok, amik ennek az ellenkezőjét állítják. Nem tudom, hogy önnek mi a vélemény erről. És Anna is föl szeretne tenni egy kérdést. Igen, nekem is van egy kis kérdés. We had initially the idea in this committee to write an initial... Tehát van egy kezdeményezésünk, és jelentésünk a biodiverzitás témáiban, illetve a kapcsolódás és az emberi jogokhoz. Egy kis belső tanulmány. Itt az alapgondolat az volt, hogy mindez a klímaváltozás és az emberi jogok összefüggését tárjuk fel. Melyek azok az aspektusok, amelyek elveszhetnek ezzel a szemléletváltással, és vajon helyén való a szemléletváltás? Egyáltalán. Köszönöm. Hát nagy kihívás jelentő kérdés. Fontos, hogy válaszoljunk rá. Valóban egy önkéntes kezdeményezéssel indult ez, a faanyagra vonatkozó szabályozás azért jött elő, mert, mert jelentős súlya van itt. És van itt egy spektrum, ahol az önkéntestől szigorúan kötelező intézkedéseken át két oldalú és több oldalú intézkedések is vannak. A piachoz való hozzáférés fontos szerepet játszik itt a politikai akarat is beleértve, illetve a kölcsönös tanulás, közös módszertanok lehetnek nagyon fontosak. És a civil társadalom, valamint partnerországok is üdvözölték ezt a, azt a módszertant, hogy a partnerországokban így segítsük elő ennek terjedését. Van egy médiapolitikai kockázata persze. És itt a multilateris célok, az általános partneri módszertan az, ami jól működött. Éppen most hallottam a változó tervekről. A primáció és az emberi jogok témájában Sok munka folyik, itt lehet, hogy komoly hallgatósága is van ennek a munkának. A biodiverzitás, mint emberi jog. Az erdők, óceánok, adaptációk, kockázatcsökkentés vonatkozásában. De vannak lehet, hogy apró dolgok áthullanak a rostán, Fontos, hogy általában értjük a biológusok feleségének fontosságát mindenki szempontjából jobban átlássuk. A gyermekek jogainak fontosságát ebben az összefüggésben, ebből ez az megjelenik a jelentésben, de talán nem minden. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a válaszát, köszönöm az eszmecserét. Azt hiszem, hogy munkák során figyelembe fogjuk majd tudni venni a, az ön megfontolásait, hogyha egyáltalán van megállapodás ezzel kapcsolatban. A Doának lesz majd a klímaváltozás, illetve az emberi jogok témájában egy anyaga. Rátérnénk akkor a következő napi rendi pontra, nem tudom, hogy Euda Saul itt van-e, ha nem, akkor 16 óráig rövid szünet következik. Köszönöm. On va commencer notre point 5, euh, qui est un échange de vues avec... Euh... Áttérünk az ötös napi rendi pontra. Eszmecsere Jehuda Saulal, aki a társalapítója a Megtörni a Csendet szervezetnek. Nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetem az Emberi Jogi Albizottságban önt. Ön ugye a Megtörni a Csendet szervezet társalapítója, az önszervezete és annak képviselői gyakran járnak Brüsszelben, és gyakran találkozunk önökkel az Izraelbe, tehát utazásaink során is. Önök már jó néhány éve rajta vannak a Szaharov díjnak a short listjén. Itt most eh, láthatjuk, hogy milyen tevékenységet folytat a szervezetük, amely korábbi izraeli katonáknak a gyűjtőhelye. A Breaking the Silence, megtörni a csendes szervezet a világnak ezen a részén egy nagyon nehéz helyzetben egy fontos feladatot tűzött ki magának, különösen ami az emberi jogokat illeti. Számunkra a parlament számára természetesen nagyon fontos, hogy minden helybéli szervezettel, beszélgető partnerrel, aki szívén viseli az emberi jogok sorsát, beszéljünk. Úgyhogy ez lenne az alkalom most is. Mindig jó egy ilyen szervezetel demokratikus eh, párbeszédet folytatni, hiszen fontos szerepet játszanak eh, az emberi jogok védelme ügyében az érzékenyítés területén. Önök konkrétan Izraelben tevékenykednek, illetőleg az izraeli hadsereg által megszállt területeken, és természetesen önöktől azt várjuk most, hogy beszámoljanak arról, milyen nehézségekkel kell ott szembenézniük, a mi célunk az, hogy az emberi jogi tudást eh, terjesszük, és vélemünk alá vegyük az olyan szervezeteket is, mint az önök szervezete, az olyan szervezeteket, akik helyben kiállnak. Az emberi jogért öné a, az öné a szó körülbelül 15 percre. Thank you very much for... Köszönöm szépen, hogy meghívtak ma, és lehetőséget adtak részt venni ezen az eszmecserém. Jehuda Sról vagyok, Sról vagyok, 37 éves, Jeruzsálemi, ott születtem, ott nevelkedtem. A politika jobb oldal körében, amit ennek nevezhetünk. A Sziszjordániában egy telepes iskolába jártam, és a két testvére ma is telepesként él ott később három évig katonáskodtam az izraeli ö, gyalogos egységparancsnokként. Azért szólalt, gondoltam, hogy az én nemzedékem kell megvédje a, a második intifata során a palesztin erőszaktól a hazámat, úgyhogy helyemrólnak tűnt a dolog. És amikor befejeztem a képzésemet, és a megszállt vetettek be, akkor be kellett láttam, hogy amit tettem, abban nagyon sok minden abszolút katonai hatalmunk megvédése és megtartása a teljes palesztin lakosság felett. Egyre több kérdés nyílt meg a fejemben. A megtörés, megtörni a csendet szervezet felállítása volt a folyamat vége. Katonaként az egyik feladatunk az volt, hogy az hívták be az izrael hadsereget, hogy érzékeltessük a jelenlétünket. Az IDF az izraeli védelmi erők koncepció következő volt. Ha a palesztinok úgy érzik, hogy mindenhol ott van az IDF, az izrael hadsereg, akkor nem mernek majd támadni. Tehát mert éreztetni kell velük a jelenlétünket. Sziszjordán területén ugye ez meg is jelent. Különféle módokon éreztettük a jelenlétünket, Hebronban például. Az a legnagyobb palesztin város, Jeruzsálemen túl a Cisziordán területen. Ennek a módja az volt például, hogy naponta 24 órán folyamatosan járőröztünk. Este 10-kor indult, reggel 6-ig egy járőr, 8 órás műszakokban az Óváros uh, utcáját jártuk, bementünk házakba, mondom, akárhova. A, az őrmeste választja ki, a patrulvezető, hogy melyik város, házba törnek be. El tudják képzelni, milyen, amikor bemegy egy, hajnal háromkor katonai egységbe megy a házába, Ugye megszoktuk, ugye rendes demokratikus országokban rendvédelmi eh, testületek, ahhoz, hogy bemenjenek a házadba, a házába, ahhoz kell ügyészségi, vagy bíróság által jóváhagyott eh, parancs, ám a megszállt területeken az izraeli katonai jogszabály szerint ez teljesen legális volt, hogy csak úgy bemegy a házba a járőr, fölébreszti a, a családot, átnézi a házat, aztán megy tovább, megint dörömből valahol, megint bemennek. Hát ilyen a természet a katonai megszállásnak, Nyakor, mint egy diktatúra, azt csináljuk, amit akarunk. Átnéztünk egy házat, kimentünk az utcára, mentünk a másik utcára, megint megszálltunk egy házat, fölráztunk egy családot, átnéztük, átvizsgáltuk a házat, megint fölmásztunk a tetőre, bemásztunk egy balkonra, fölráztunk megint egy család, itt telt a nyolc óra, het, reggel, este, éjjel-nappal egy pillanatra sem állt meg az alapgondolat az, hogy minden palesztin éreznek, éreznie kell, hogy az izraeli hadsereg itt van, itt lehet a nyakadba, nem tudni mikor jönnek, mikor mennek el, mit csinálnak, mit tesznek, mikor jön. Van ennek egy uh, ivrit kifejezés neve, hogy eh, érezzék, hogy a nyakukban vagyunk a lakosságon belül érezniük kell a palesztin lakosságban. Mert úgy lehet az embereket akaratuk ellenére kormányozni, anélkül, hogy adnánk nekik méltóságot, meg jókat, hogy mit csináljuk a megszállt területeken, hogy féljen, fél, féljenek tőled, és a félelmet növelni kell, növelni, növelni, az egész egy feneketlen folyamat. Egyik módja annak, hogyan próbáltuk megfélemlíteni a palesztin lakosságot, összeroppantani a palesztin társadalmat, hogy ne tudjon lábra állni, ne tudjon bennünk, velünk szembefordulni. Igyekeztünk szétaprózni a palesztin társadalmi teret, hogy ne tudjanak szervezkedni. Ám a megszállás nem marad a megszállt területen, hanem Izraelbe is átvérzik, úgymond, átcsorog az elmúlt évek során. Több minisztert, kormánytagot láttunk, akik, akik arra hívtak fel, hogy támadjanak meg bárkit, aki, tá, aki megkérdélezi az izraeli szakpolitikát a megszállt területekben. Minket árulóknak, kémeknek neveznek, a Becellem igazgatója, az egyik legfontosabb izraeli jogszervezet, az ENSZ biztosító tanácsban felszólalt. Azt mondták, hát, hogy vonják meg az állampolgárságát annak az embernek, aki a kormányt vagy a miniszterelnököt bírálja. És nem csak a társadalom, nem csak a cél, hanem a védelmi miniszter helyettes azt mondta, hogy rombolják le egy D9-es búdózerrel a legfelsőbb bíróságot, mert nem hagyta jóvá az egyik telepet, telepnek az építését. Nem csak retorikára van itt szó, legyen az is bármilyen vad, hanem közösségi otthont bezárattak, mert előadást tartottak. A volt oktatási miniszter pedig jóváhagyott a, a parlamentben egy jó szokszabályt, amit a Breaking the Silence ellen hoztak létre, hogy egy fekete listát hoznak létre azon emberekről és szeretekről, akiket kizárnak az iskolai tevékenységből, oktatási tevékenységből. Tehát a rendőrség vizsgálja, hogy ki mit mond a miniszterről a politikai ellenzék köreiben. Ez a gondolat évtizedek óta fennáll már, hogy Izrael képes fenntartani az egyállami megoldást, ám a két rezsim, hogy demokrácia a zöld vonalon belül, Izraelen belül, és a katonai diktatúra azon kívül úgyhogy ne lennének egymással hatással, így nem működik. Ez, ez az állam, ez kipukkan, igenis, igenis fertőzi a katonai megszállás állama az izraeli demokrácia államát. És most már nem megszállásról van szó, hanem annex, annexációról, annexációról, bekebelezésről. Nem csak területek állandó megszállásáról, nem csak arról van szó, hogy területet szerez az állam erővel, nemzetközi jog ellen, hanem a területet a lakosság nélkül. És a népet jogok nélkül, a palesztinokat jogok nélkül hagyják. A rezsim formalizálása bennünket, Izraelt apartheid rezsimmé tesz, amit minden izraelnek, aki jó érzésű, elleneznie kell. És ebben az összefüggésben azért Trump béketerv belép az életünkbe. A Trump terv szerintem próbálkozás arra, hogy nemzetközi legitimitást próbál adni azoknak a folyamatoknak, amelyekről eddig beszéltem. Mindegy, meg, be, meg akarják örökre tartani azt az állapotot, ami jelenleg fönnáll, tehát, hogy a palesztinoknak nincsen ön rendelkezési joga. Földet vennénk el mindenhol izraeli kontroll, izraeli ellenőrzés, az összes úton például iz- izraeli ellenőrzés lenne. Ez azt jelenti, hogy az egész jeruzsálemi várost, Jeruzsálem teljes területét megkapná Izrael, és ez ellentmond minden nemzetközi megállapodásnak, minden ENSZ megállapodásnak. Ez azt jelenti, hogy Izrael kapná meg örökre a ellenőrzési jogot a palesztinok felett. Ráadásul úgynevezett béke idején. Én cionista vagyok, én azt gondolom, hogy a zsidóknak joguk van ahhoz, hogy önrendelkezzenek a, a tenger és a folyó között. De én úgy gondolom, nekünk, izraeli zsidóknak csak úgy lehet ezt megtennünk, hogyha a palesztin szomszédoknak pontosan minden ilyen jogaik vannak. Hogyha ezt gondolja valaki, ha ezt gondolja valaki, akkor az izraeli állam legitimitását ássa alá. Trump. Vagy hát azt is mondhatnám, hogy Európának vissza kell utasítani ezt a fajta Trump tervet. Azt gondolom, hogy mind a, minden félnek méltányosan kell tudnia önmagával szembenéznie, de ha végrehajtjuk a Trump-féle tervet, akkor ez nem fog megvalósulni. Amikor katonaként Ciszioriában dolgoztam, amikor berontottam éjszaka azok, ezekben a házakban, hogy létrehozzam ezt a félelemérzetet, ezt az üldözetés érzetet, akkor politikai szempontból az volt a célom, illetve katonai szempontból is az volt a célom, hogy a palesztinok megadják magukat. És ez a célja a Trump tervnek is. Nem az a cél, hogy békét érjünk el, arról van szó, hogy a palesztinok megadják magukat. Nem, nem is nem is csoda, hogy a palesztinok ezt elutasítják, és teljesen igazuk van. Ez nem a béke receptje, hanem a folyamatos konfliktus receptje, az erőszak receptje. Ezért kérem önöket arra, hogy mondjanak egyértelműen nemet erre a tervre. Az izraelieknek és a palesztinoknak is jobb, az eh, izraeliek és a palesztinok is jobb jövőt érdemelnek, nem ilyen Trump-féle jövőt, és remélem, hogy mindent megtesznek, amit megtehetnek, hogy elérjék azt, hogy ne a Trump terv legyen a jövőbeli tárgyalások alapja, hiszen ebből csak egy folytonos konfliktus alakul neki. Ezt a tervet egyszer mindenkor el kell utasítani. Az, a jogokat, illetve a méltóságot kell visszaadni, megadni az izraelieknek és a palesztinoknak is egyformán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jehuda! Most pedig a képviselők tehetnek fel kérdéseket. Nem tudom, hogy ki szeretne először feltenni kérdést. Vandálen úr. Nacho is. Vandálen úr. Ja, dank u wel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megnézzük, hogy mi történik most itt, nem tudom, hogy hogyan hívták meg ezt az úriembert, én minden esetre nem kaptam meg a meghívást, és nem is vagyok felelős érte. Az Európai Parlament egyik nagy hiányossága az az, hogy nem hallgatja meg a másikat, és nem is hallgattatik meg. Ez a következménye az eddigi politikának csak lövünk egymásra a szavakkal, és nem igazán foglalkozunk a nüanszokkal, az apróságokkal. És akkor jön itt ez az úr, Három, és, három perc 50 másodpercig beszélt Trumpnak a béketervéből. Na de meghallgatják őt. Nem bontotta ki teljesen, hogy mi lenne akkor ehelyett a megoldás, és nem ment bele a részletekbe. Hogyha megnézte volna Saul úr a részleteket, akkor talán azt is elmondta volna, hogy a megszállt területeken mit csinál a Hamas, A Hamas a Gáza övezetben próbálja meg a véleményét erőszakosan hallatni. Nos, elnök asszony, úgy gondolom, hogy fontos, hogy meghallgassuk egymást. Túlságosan egyoldalú ez a történet, amit itt hallunk. Nagyon szép, hogy még talán ennyire működik Izraelben a demokrácia, hogy ön itt elmondhatja a véleményét, és ott is elmondhatja a véleményét. Talán nem az a helyzet, mint Iránban, Pakisztánban vagy Venezuelában. Nem véletlenül mondom ezeket az országokat, ezek mind olyan országok, amik ben vannak az ENSZ Emberi Jogi Bizottságában. Úgyhogy nagyon e, sajnálom, hogy ilyen hangsúlyt kaptak itt a dolgok. Jó lenne, hogyha meghallgatnánk a másik oldalt is. E, nagyon fontos, hogy hallhattuk, hogy mit gondol a Trump tervről, de a másik oldalt is meg kellene hallgatni. Köszönöm szépen, mielőtt feltenném a kérdést, hadd reagáljak arra, amit az előttem szóló mondott. think we are here not in the Ez nem itt az AFET, hanem a DROA, az Emberi Jogi Albizottság. Olyan embereket szoktunk meghívni, akik emberi jogi aktivisták, és azt hiszem, hogy tudjuk, hogy mi az, mit jelent az, hogy emberi jogi aktivista, egy olyan ember, aki nem erőszakkal, de kiáll az emberi jogok mellett, úgyhogy közben nem károsítja mások emberi jogait. Jehud és Seul szerintem senkinek az emberi jogát nem korlátozta, nem sértette, és szerintem a jövőben más emberi jogi aktivistákat is meghívhatunk, akik dolgoznak a régióban, de esetleg máshogy gondolkodnak erről a kérdésről, nagyon örülnék annak is. Köszönöm szépen Yehuda Saul látogatását, és köszönöm nagyszerű, kiváló munkáját. Örülök annak is, hogy kérdéseket tehetünk fel. Izraelben és Palesztinában nem igazán halljuk meg az emberek hangját, Függetlenül attól, hogy az ember kinek az oldalán áll, és ez gondot jelent, hiszen nagyon sokan vannak, akik erőszakmentes, békés megoldást szeretnének találni. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az Európai Unió a továbbiakban is támogassa az összes olyan szervezetet, amely békésen kívánja megoldani ezt a konfliktust a régióban. Saul úr, egy nemzetközi perspektívájú kérdésem lenne először. Az ön szervezete, az emberi, arról az, az ön szervezete ex katonák forrásából beszél a különböző emberi jogi jogsértésekről. Gondolom, hogy elég kényes helyzetben vannak eleve az emberi jogsértők, jogsértésekről beszámoló közérdekű beletőknek nehéz a, helyz, nehéz a helyzete, hogyha katonákról vagy ex-katonákról van szó, akkor még inkább. Nos, nem tudom, hogy van-e nemzetközi tapasztalata, hogy hogy történik ez más országokban az ex katonák esetében, amikor ex-katonák a közérdekű Kritizált a Trump tervét, és értem én az érvelését. Múlt héten a Trump tervet megvitattuk a plenáris ülésen, és ez egyik olyan érve, ami elhangzott, az az volt, hogy lehet ugyan kritizálni a Trump tervet, de az Európai Uniónak nincs jobb terve. Ön szerint hogy néz neki egy jobb terv? Hogyan lehetne ezt a problémát megoldani? Szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy megoldjuk a problémát. Köszönöm szépen. Incír képviselő. Very much. Uh... Köszönöm szépen. Először is nagy üdvözlet a hozzászólóknak. Találkoztunk már azt hiszem augusztusban, amikor néhány frakcióbeli kollega Izraelben és Palesztinában járt, és találkoztunk Jeruzsálemben is, többek között ott is. Részben válaszolt már a kérdésemre, kicsit elkéstem is elnézést kérekezett, Mielőtt a kérdésemet érnék ki, szeretném hangsúlyozni valamit. A Trump terv számomra Hát ugye nagyon sokan hiszünk egy két állami megoldásban, két demokrata állam egymás mellett élésében, békében és biztonságban. Mindezek számára a Trump terv szomorú hírt hozott, mert a palesztin és izraeli perspektíva egy, mindkettőjét nem jelenti meg, csak az egyik perspektívát, egy oldalú. Mindemellett néhány hét múlva választások lesznek Izraelben. Ön hogy látja? Ön szerint látható a fény az alagút végén, hogy a választások során olyan eredmény születik, amely talán jobb helyzetet hoz a két állami megoldás irányába tovább lépve. Köszönöm, Nacho. Köszönöm szépen, hogy fogok beszélni, úgy azt hiszem, hogy világosabban tudok beszélni. Szeretnék köszönetet mondani a munkájáért és ezzel a beszámolóért. Vandalen úr elmondta, hogy valóban a saját véleményét halljuk öntől, nyilván, és milyen, mind, mindannyian tudjuk, elég tapasztaltak vagyunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy az önvélemény az egy vélemény, de azt gondolom, hogy ön elég, elég egyértelműen beszélt arról, hogy a palesztin terrorizmus fénykorában úgymond, tehát amikor legmagasabbra hágott ez a terrorista hullám, akkor, akkor vállalt szolgálatot a katonaságban. Kérdésem az, hogy akkor miért kell mindenkire rákényszeríteni a szélsőségeket? Szerintem politikai szempontból ez elég értelmetlen. Izrael demokrácia. És ez azt jelenti, hogy ilyen szempontból felsőbbrendű. Azért ezen gondolkozunk el, mert mi is demokráciák vagyunk. Másik dolog pedig, ugye a palesztin, bármi is legyen a palesztinok véleménye, azt nem szoktuk megfogadni. Az izraeli és a palesztin társadalom között egyáltalán van-e, vannak-e hidak? Szerintem az Európai Parlamentnek az lenne a feladata, hogy ezek a hidakat építse, és több ilyen lehetőséget találjon. Annak semmi értelme, hogy a szélsőségeket támogassuk, ebben nem látok jövőt. Ahogy a kolléganő mondta, a két állam megoldást kell mindenképpen életben tartani. Lehet, hogy túl sokat beszállt, beszéltünk már erről, és hát ez is lehet, hogy sose fog ezt megvalósulni, de szerintem nem hagyhatjuk veszni ezt az európai elképzelést, bármilyen más fellépés a régióban, ami nem erről szólna, aminek nem ez lenne a célja, és ide, tar- ide sorolom a Trump tervet is, és most nem szeretném megmondani, hogy ő miért írta ezt a tervet. Szerintem ezek a tervek tehát nem lehetnek, nem lesznek, nem hasznosak, nem használnak a régiónak. Nem tudom, hogy ha egy, egy, egyes nagyhatalmak vagy régióbeli országok Palesztinát elismernék, mint állam, az segítene, nem segítene. Nem tudom, hogy a, ön, vagy a szervezete erről a kérdésről miként gondolkodik. Köszönöm. Szalima következik. Excusez-moi, merci. Elnézést, köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, Saul úr, üdvöz itt a parlamentben. A frakcióm nevében mondhatom azt, hogy büszkénk vagyunk arra, hogy, meg, hogy az önök szervezetét jelölhettük a Szaharov díjra. Egyértelműen az emberi méltóság, illetve az integritás az, ami a egyik legfőbb értékük. Nagyon sok kérdést kapott már eddig is, úgyhogy én csak röviden tennék fel két kérdést milyen mindennapi kihívásokkal szembesülnek, tehát a mindennapokban milyen gondjaik vannak. Egyrészt izraeli oldalon, illetve palesztin oldalon mit tapasztalnak, mint problémák. Kérdésem, hogy egy külső tényező, mint például mi, hogyan tudnánk önöknek segíteni? Nos, nagyon sok tart, olyan tartalékos katona van, akik leginkább az izraeli kormány véleményét, ezt a véleményt tükrözik, és ezek a, ezek a tartalékosok azt gondolom, hogy önöket támadják. Erről tudna valami bővebbet mondani? Köszönöm. Ha megengedi, akkor én is föltennék néhány kérdést. Az első az lenne, hogy ugye sokat beszéltünk az emberi jogokról, és arról, hogy a civil szervezeteknek hol a helye. Az izraeli szervezeteknek, akik eh, az izraeli, illetve a palesztin eh, területeken beszélnének az emberi jogokról. Kérdésem, hogy ezek az izraeli civil szervezetek, amelyek kritikusan vélekednek az izraeli kormányról, ezek a civil szervezetek rendelkeznek nekem megfelelő térre. Emlékezte a Becelement, illetve a Breaking the Silence-et. Az izraeli kormány megpróbálja-e ezeknek a civil szervezeteknek a kifejezési terét, a megvalósulási terét, a mozgás terét csökkenteni? Második kérdésem arra vonatkozik, hogy de milyen információhoz jutunk palesztin oldalról? A palesztin civil szervezetek arról számolnak be, hogy az ő mozgás terük és csökken. Mégpedig a palesztin hatóság csökkenti ezt le. A palesztinok maguk is nagyon kritikusak a palesztin hatósággal kapcsolatban, és a palesztin hatóság erre úgy reagál, hogy megnehezíti ezeknek a szervezeteknek a létét, megpróbálja őket ellehetetleníteni. Kérdésem, hogy a civil szervezeteknek van-e valamiféle közös platformja, tehát az izraeli, illetve a palesztin civil szervezetek próbálnak-e valamiért, valamit azért tenni, hogy egyáltalán megnyilvánulhassanak, hallassák a hangjukat. A DROA Egyébként nagyon fontos számukra az a szempont, hogy lehetőség legyen egyáltalán arra, hogy megnyilvánulhassanak egyes szervezetek. Vandalen úr elmondta, hogy mindenkinek meg kell adni a szót, valóban, más országokkal kapcsolatban is. Meghívtunk például olyan civil szervezeteket, amelyek kritikusan gondolkodtak a kormányról és sokszor a néppártiak, néppártiak azt kérték, hogy akkor a többieknek is adjuk meg a lehetőséget. Az izraeli palesztin konfliktussal kapcsolatban ugyanilyen logikával dolgozunk, tehát megadjuk a szót azoknak, akik az emberi jogokért tesznek valamit, függetlenül attól, hogy izraeliek vagy palesztinok, és a palesztin civil szervezeteknek is meg kell adni a lehetőséget, hiszen a palesztin hatóság megpróbálja őket ellehetetleníteni. Köszönöm, ön következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Remélem, ki tudok kérni, térni a kérdések. Ugye elég széles merítésűek voltak. Azt a kérdést illetően, hogy vajon látjuk-e hogy szűkül a tér a szólásszabadság körül, a Becelem szervezet körül nyilvánvaló. Izraelben elmúlt három-négy évben azt láttuk, hogy ahogy a kormányok egyre nacionalistábbak, egyre jobb oldalibbak, még az annexió felszólókat is támadják. Bárki, aki bírálja a megszállást és a telepesek, telep, telep, politikát. Van egy szekuláris mozgalom és NGO infrastruktúra. Ezt is támadják a kormányzat, meg a kormánypárti NGO-k koordinálják a kampányokat, az új jogszabályok melletti kampányolást, ezt, ezt is látjuk egyre inkább. Nap mint nap látjuk ezt. Egyik kollégám az elmúlt napokban, Idó a neve, oktatási munkákat vezette Izraelben, előadásokat tartott, panelvitákat, hogy saját szemükkel lássák a megszállt övezetekben mi történik, több ezer izraeli számára közvetítve azt. és egy tanár is. És most kampány folyik elne, hogy elbocsássák tanárjállásából. Az hogy megy, hogy valaki a, a mi szervezetünknél felvelőgésítő munkát végez, miközben tanár. Ilyen árulót nem lehet a katedrára engedni, mondják. Úgyhogy névvel, fotóval, mindennel ellátva, az iskola nevével ellátott kampány folyik ellene például. Igen, a palesztin partnereink hatalmas nyomás alatt vannak, nem csak az izraeli fél részről, hanem a palesztin hatóság részéről. Ennek nem vagyok szakértő ennek a témának különben. Nem követem annyira figyelemmel a dolognak ezt a vetületét, de jó lenne, hogy itt lenne egy, palesztin jogvédő, aki elmondaná, hogy ők milyen nehézségekkel vagy kívásokkal kell ennek az izraeli katonai rezsim részéről, a megszállók részéről, meg a palesztin hatóság részéről. És hát nem. Ezzel is foglalkozni kell, és erre is rá kell kérdezni. És itt is ez a olyan kérdés, az EU-nak van nyomatéka, közbe tud avatkozni. Teljesen egyetértek azzal a tényel, Szerintem is egyik legzavaróbb, hogy az izraeli palesztin ügyet vizsgálni, azt azt, hogy, hogy hát valaki palesztin párti és izrael ellenes. Szerintem azonban nem így válik ketté, nem így kell kettészelni a tortát, hanem az erőszakmentes, ment, erőszak támogatók, meg az erőszak és terror ellenesek között. Függetlenül attól, hogy melyik oldalon állunk. Én csak azt kérem itt, ne álljanak egyik oldalra se, arra az oldalra, amely megengedi, hogy a katonai megszállás tovább folyjon, és Izraelt egy megszálló apartheid rezsimé kívánja, ten, kívánja tenni. Vajon a palesztin állam elismerése segít? Szerintem abszolút igen. Úgy gondolom, ha hiszünk a két állami megoldásban, és és azt mondjuk a palesztinoknak, akik palesztinák elismerték Izraelt, az helyén való, és ebbe el kell ismerni Palesztíniát is, palesztin szomszédainkkal is. Ugyanígy kell bánnunk, ahogy mondtam a nyitomban, megnyitó beszédemben, az, hogy Izraelnek vétójogot adnak abban, hogy Palesztina, Palesztina kap állami jogot vagy sem, elfogadhatatlan szerintem. Azt is gondolom, hogy változtat -e ott helyben valamit mindez, a Trump tervben nagyon világosan látszik, Ha Netanyahu kormányt megnézzük, meg korábbi izraeli kormányok némelyikét, látjuk, az egész nem a két állam megoldás mellé, mentén folyt a tárgyalás, az egésznek az alapja nem ez volt, hanem hogy arra törekednek, hogy egy olyan Izrael jön össze, egy, egy Izrael mínusz Palesztin állam jön létre, területtel esetleg, emberek nélkül. Nathan Nesejú, aki most Netanyahu főtanácsadója, az Arec labban nyilatkozott, mikor először találkozott februárban Trump a megválasztása után Netanyahu, és ez volt a szerkesztői cikk nyitása az volt, hogy nem véletlenül van, nagyjából idézem csak, nem véletlenül van az, hogy a két állami megoldás említésem kapott Netanyahu és Trump úr találkozóján. Nem tudom, hogy ez a, ez a megoldása egy hosszú történelmi konfliktusra, ám az nyilvánvaló, ezt mondta ő. Azt mondom, hogy a palesztinok megérdemelnek egy államot a priori, még a tárgyalások előtt, az nem, ugye nem marad semmi a kezünkben, amiről tárgyalhatnánk. Ezzel a nyilatkozattal szerintem, amit Nathan Esel mondott, jellemzi az izraeli kormány pszichéjét. Nem támogatják a két államot, keresjük a módját annak, hogyan tudjuk továbbra is ellenőrizni a palesztinokat. A vita csak arról szól, hogy mennyi ellenőrzést, mennyi kontrollt tartunk meg a palesztinok fölött, miután úgymond megoldottuk a válságot, vagy a konfliktust. Ennek belátása pedig egy alapvető fontosságú premissza, nemzetközi paraméterek között kell a 69-es határok között érvényesíteni. Van még egy oka annak, hogy a palesztin elismerése fontos. És miért fontos, amit az EU tehet itt? Az egyállamos valóság, ami, ami már fél évszázada működik, igyekszik eltörölni a zöld vonalat, de a, a, a 69-es határt, és örökké ellenőrzés alá vonni Palesztinát, palesztinokat. Azt, ha elismerjük a zöld, határ, zöld vonalat, ugye az alap teendő az, az e EU-ban, hogy fessük újra a zöld határt, a zöld vonalat, ugyanaz zöld vonalat, Ha azt mondjuk két állam, hát akkor, az, akkor el kell ismerni a palesztin területet, független palesztin államot, Izrael mellett, nem Izrael helyett, nem a Hamas politikai programját, azt senki sem akarja itt, annak senki sem akarja tápot adni, épp az ellenkezője, két állam. Ugyanez differenciálva is, biztosítva azt, hogy önök Európában nem járulnak hozzá a telepes politikához, a megszálláshoz. Az, hogy az izraelnőzést örökkévalóságig húzzák, és megfosztják a évtizedek, évtizedek óta a palesztinokat méltóságoktól és jogaiktól, ahogy teszik már fél évszázada. Hát ez arról szól, hogy mit tehetünk, What else can be done vis-a-vis the... Mit lehet tenni a Trump tervvel kapcsolatban? A Trump terv szerintem olyan, mint egy népszavazás a nemzetközi jog témájában, szabály alakú világban, egy ENSZ biztonsági tanács határozatról, zöld, a, a, a 69-es határok alapján. Ez az amerikai jövőkép arról szól, hogy azt most söpörjük félre. félre. Először is tehát szerintem el kell menni a népszavazásra, és nem el kell szavazni. Megvannak a nemzetközileg, meg, nem, megvan a nemzetközi megállapodás, van nemzetközi jogszabály, van az ENSZ biztonsági tanácsi határozat, ehhez kell ragaszkodni. És Európa még egy dolgot tehet, más hatalmakkal együttműködve el kell érni azt, hogy mindenki nemmel szavazzon a Trump-féle népszavazáson. Aztán az is feladata lenne az EU-nak, hogy az EU-s szakpolitikák ne segítsék ezt a Trump-féle világnézetet. Egyéb elképzelésem is lennének, de azt hiszem egyelőre ennyi is elég. Úgy gondolom, hogy tényleg tennünk kell most valamit, illetve az is az, az valós kérdés is felmerül, hogy tényleg hiszünk a nemzetközi jogban, tényleg kiállunk-e a két állam megoldás mellett, és nagyon remélem, hogy ők önök igent mondanak a nemzetközi jogra, igent mondanak a két állam megoldásra, és nemet mondanak a folyamatos megszállásra. A mi szervezetünk más olyan szervezetekhez nem kapcsolódik nagyon szorosan, amely hasonló kérdésekkel foglalkozik, tehát közérdekű bejelentésekkel. Az izraeli kormány valamilyen módon azért támadja ezeket a civil, civil szervezeteket, de egyébként személyesen is támadja a tagjainkat. Például az ügyész behivatott minket, beidézett minket, hogy adjuk ki azoknak a katonáknak a személyazonosságát, akik elmerték mondani a véleményüket, hogy egyszer mindenkorra úgy beijesszék a katonákat, hogy Izraelben soha senkinek eszébe se jusson, hogy beszámoljon arról, hogy mit látott a katonai szolgálata alatt. Azt hiszem, ezzel mindenre válaszoltam. Köszönöm. Köszönöm. Egy második kérdéskörre van még idő, ha gondolják a kollégák. Bergúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igaz az, hogy az ön szervezete egyre inkább támogatást kap most arra már nem dolgozó eh, tábornokoktól és titkosszolgálati emberektől. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Más kérdés esetleg? Látom, nem. Jó, jó, kérlek válaszolj. I, I... Én azt gondolom, hogy az egyik legbátorítóbb dolog az elmúlt négy 5 évben történt, hogy mióta elindítottuk ezt a kampányt, és én nem, nem szeretném elvenni a nem, szeretném elvenni az időt a kérdésekről, de azért elmondanám, hogy hogy, hogy néz ki a kormánykampánya, hogy pontosan tudjak, ennek mi a hatása. Politikai jogalkotási szinten arról van szó, hogy megpróbálnak ránk lecsapni álhírekkel, kibertámadásokkal, erőszakos támadásokkal, próbálják azt elérni, hogy az emberek ne bízzanak bennük, a jogi rendszert is ellenük próbálják felhasználni. Példákkal illusztrálnám, hogy pontosan mi történik, és utána válaszolnék a kérdésre, mert azt hiszem, hogy jobban rá tudok világítani a helyzetre. 2013. december három héten keresztül csak a Breaking the Silence-szel foglalkozott a parlament Izraelben. Netanyahu a parlamenti plenáris ülésen háromszor is megtámadott minket nyilvánosan. Az oktatási miniszter egy olyan kiadott egy olyan miniszteri rendeletet, amire egyébként nincs joga, hogy ne fogadjanak minket az iskolák. A védelmi miniszter egy olyan miniszteri rendeletet adott ki, hogy semmilyen fórumon nem hallgathatnak meg minket. Meghallgatások voltak, és az Oktatási Bizottság a parlamentben, illetve az Igazságügyi Bizottság, és erre se tudok pontosan visszaemlékezni, arról beszéltek, hogy az izraeli államra milyen veszélyt gyakorolnak az emberi jogi ö, szervezetek. Bolykottálni akartak minket, aztán volt a Suli Malem, Malemnek volt egy ö, szava, egy javaslat arra vonatkozóan, hogy, hogy vonatkozóan, hogy legyen, hogy minket betiltsanak. Mások azt gondolták, hogy mi külső ügynökök vagyunk, külföldi ügynökök vagyunk, akik engedelmeskedünk az európai megbízóinknak, és három hétig ezt kellett hallgatnunk a parlament, ez aztán nyomást gyakorolnak ránk. Említettem, hogy Jeruzsálemben egy galériát becsuktak azért, mert ott jelen voltunk, aztán az is megtörtént, hogy meghívtak minket egy kisvárosba, Izrael északi középső részén, és erre a kulturális miniszter meg akarta, le akarta csökkenteni ennek a városnak a költségvetését, hogyha nem, ha nem törlik a meghívást. De ezek az emberek meghívtak minket, ragaszt kiálltak a megá- a, az előadás mellett, megtörtént tehát ez, és több mint 300 ezer ember, meg, eh, több mint 300 ember meg is jelent ezen az előadáson, tehát van támogatottságunk. Aztán előadást, előadásra hívtak minket Kiatonóban, Tel Aviv egyik külvárosában egy, egy könyvtárban. Itt is költségvetés csökkentéssel fenyegettek, ez történt, de, megtett, de, de nem visszakozott a a polgármester. És egyértelműen a Likud pártnak a ö, láncolatát is beízították. azt mondták, hogy költség, a költségvetés kimondja azt, hogy politikai támogatást nem kaphatnak, a, nem kaphat ez a, ez a, nem kaphat ez a könyvtár, tehát éppen ezért megpróbálták volna törölni ezt a, az előadást. De hát nyilván nem erről szólt az egész. Aztán mi történt még meg? Izrael északi területén egy kibucban meghívott minket egy házas pár, egy otthoni egy otthoni előadás lett volna, és aztán egyes forró fejűek otthon, ebben e, a városban elkezdtek tiltak, vagy ebben a elkezdtek tiltakozni, és másnap megjelent ennek a párnak a neve az, az újságban, és azt írták, hogy, azért, hogy utálják az izraeli hadsereget, ez a pár utálja az izraeli hadsereget, mert hogy két fiúk is öngyilkosságot követett el, miközben katonai szolgálatát teljesít. Erről van szó. Nos, azon az estén 72, érkez, 72 meghívott jött el erre az, erre az előadásra, nek a párnak a házában. Olyan is volt, hogy az irodánkat megtámadták. Többször is előfordult ez. Az izraeli rendőrség letartóztatott valakit, és meg is kínozták. És ezt még folytathatnám. Ezek nagyon komoly dolgok, úgyhogy nem csak szavakról van szó. A bátorítás, vagy amit, amiből erőt meríthetünk, az az, hogy egyre több ember támogat minket, egyre többen ellenállnak messze túlmegy ez azon, hogy egy ember kiáll. Itt arról van szó, hogy milyen országot szeretnénk építeni, milyen országban szeretnénk élni, és mit engedünk meg a kormánynak, hogy megtegyen az izraeli államban. Aztán, hogy ezt a galériát be akartak záradni. A Sabak két korábbi vezetője, ugye belső bebiztonsági szervezetről van szó, ők és egy professzor aki korábban katonai bíró volt, aki nagy népszerűségnek örvend Izraelben, és alig von, a, egy korábbi rendőri vezető egy előadást tartottak, ami arról szól, hogy az őrzők megtörik a csendet. Sok korábbi biztonsági erőknél dolgozó személy támogat minket. Nyilvánosan ezt vállalják. Ez egyre gyakoribb jelenség. És főleg a biztonsági establishment, az emberek azt hiszem értik, látják, hogy merre tart ez a folyamat. Azt is belátják, hogy ez a kormány merre viszi Izraelt, és emiatt megrettennek. Ez félelemmel, vagy aggodalommal tölti el őket. Úgyhogy ez bátorító, és azt is tapasztaljuk, hogy normális izraeli emberek egyre többet, több pénzbeli támogatást adnak. Ezek az emberek, ezek az emberek szint vallanak, és elkötelezik magukat. Ez mindenképpen bátorító, biztató. Remélem, hogy itt önök is megtalálják ezt a bátorságot, önök is képesek majd szembenézni ezzel a nyomással. Egyértelmű. Hogy a folytonos a, a folytonos folytonos megszállás politikája elleni harcban kell valamit tenni, és az Európai Uniónak is meg kell nyilvánulnia. Nagyon-nagyon veszélyes lenne, hogyha az Izraelnek szánt kritikát egyenlősítenénk az antiszemitizmussal. Szerintem ez nagyon-nagyon veszélyes. Itt elsősorban arról van szó, hogy ez majd visszaüt egyszer, és az igazi antiszemitizmus elleni harcnak tesz ez nagyon rosszat, és ezzel nem szabad játszani, az antiszemitizmus egy nagyon súlyos dolog, hogy ezt ebben a politikai háborúban felhasználjuk eszközként, az nem lenne jó. A saját kormányom sok tagja pontosan ezt teszi, és ez, ez félelmetes. Köszönöm szépen. Mintha Szelimának lett volna még kérdése, egy rövid és utána a külügyi szolgálat következik. Une petite remarque par rapport à tout ce que j'ai pu entendre. Uh, je, je pense, et j'en suis sûr qu'il y a des ONG palestiniennes. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy biztosan vannak olyan palesztin nem kormányzati szervezetek is, akik ezzel foglalkoznak, és biztos, hogy találunk jelentkezőt, aki nemet mond az erőszakra. A kérdésem önhöz az lenne, hogy hajlandó lenne ilyen palesztin civil szervezetekkel Euró együttműködni. Milyen szereppel lehetne ebben Európának, az Európai Parlamentnek? Össze tudnánk-e kötni önöket eh, ezekkel a szervezetekkel, azokkal, akik azt mondják, hogy nemet mondunk az erőszakra, és nemet mondunk az egyállamos megoldásra? Mit tudna még Európa tenni? I would just say that as, as breaking the science... Csak annyit, hogy... a szervezetünk, hogy megmondtam, az egyik tevékenységünk az oktatás és a tájékoztatás. Ez pedig ugye, panelvitákat, előadásokat tartunk iskolában, egyetemeken, köztereken, Izraelben, és utazunk is. És 500 ilyen, ilyen kiszállásunk van. Több, tízzer, tíz, több ezer ember előtt, izraeliek előtt főleg. De tagokat is meghívunk. Hogyha paleszt Szíriába is meghívunk embereket, hogy nézzék meg a helyzet helyben. Amikor Hebronba, meg a, a Hebrontól déli hegyekbe elmegyünk, megnézzük a belvárosban, hogy mi a helyzet, és mik a, mi a kihatásaik a telepes politikának, hogy 850 telepes él 200 ezer palesztin között. A dél-hebroni hegyekben látjuk, hogy milyen hatása van annak, hogy a, hogy a palesztinok területét mennyire korlátozza lerombolják a házaikat a telepépítések miatt, vagy a Ramallah körül találkozunk palesztin aktivistákkal is, és családokkal is. Fontos számunkra, hogy a másik oldal is nem, nem, itt nem a kormányra gondolok, hanem a telepesekre. Én egy volt katona vagyok, aki saját kezemmel, lábammal végeztem a megszállást ezek az emberek pedig ez alatt ebben élnek, ezek a palesztinok. Tehát meg kell hallgatni a másik oldalt, és a fiatal izraelek számára a katonai iskolák előtt, vagy a katonai szolgálat előtt sok izraeli fiatal életében először találkozik Palesztinnal, vagy lép be egy palesztin házába, vagy van lehetőség egyáltalán szót váltani egy palesztinről, palesztinnal erről a helyzetről. Megadjuk azt a külügyi szolgált képviselőjének. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők! Nem kell emlékeztessem önöket arra, mennyire fontosak az emberi jogok, és az elmúlt évben, 70 évben a konfliktus mentesség mire fontos volt. Tegnap is jöttem meg Palesztinából és Izraelből egy hétig, hetet töltöttem, ott találkoztam sor szervezettel, emberrel. De emberi jogokra tárgyaltunk izraeli és palesztin felekkel is. Tehát meg tudom erősíteni, hogy valóban szűkül a tér a civil társadalmak, civil szeretek körül Izraelben, de Palesztinában is. Nagyon aggaszt bennünket a, az emberi szervezetek helyzete mind a két oldalon. Amit Saul úr elmondott az imént, és azok a mechanizmusok és eszközök, amelyeket használnak, a Breaking the Silence és más szervezetek kapcsán szintén megerősíthető részünkről. nem akarok a Hamasra utalni most, mint terrorista szervezetre. És az iszlám, iszlám dzsihád, meg a többi szervezet kérdését is meg kell vizsgálni. Persze, ugye mind a két oldalát vizsgálni kell, hogy valaki mondotta, de amit aktívan ö, teszünk és vizsgálunk, a civil társadalom az, az aktivisták szerepe mind a két országban. Ez olyan elem, mert van, én, a terv, ha van egy terv, előbb-utóbb létrejön, és ezt el kell fogadja majd. Nem, a nép is, nem csak a kormányok, meg a politikusok. A legszebb terv is értéktelen, hogyha a civil társadalom nem fogadja el. Ugye most az elmúlt években azt tesszük, hogy igyekszünk ösztönözni a civil szervezeteket, tehát mind a két oldalon, van egy európai emberjogi kezdeményezés, meg az ilyen szervezeten belül is, a következő hetekben lesznek viták, megbeszélések mind a két oldal arról, hogyan lehet a finanszírozást növelni ezen a területen. Persze egy olyan civil szervezet, egy NGO, mint a Breaking the Silence, saját tevékenysége alapján nyilvánvalóan a figyelem középpontjában van, mások kevésbé, de ők is ezek épp olyan fontosak, hogy élben tartsák a civil szervezeteket, társadalmat mind a két oldalon. Utolsó megjegyzésem. NGO-k és a civil szervezetek tekintetében a palesztin oldalon egyre inkább gyakran mondják azt, hogy azt akarjátok, hogy vitas meg a civil szervezetekkel annak az országnak a kérdését, amely megölte apáinkat, anyáinkat, elvette a földünket. Hogy működhet ez? Azért mondom, mert egyre több a probléma a közös programokkal is. egyre többen elutasítják az együttműködést. Ezzel is foglalkozni kell és vizsgálni kell ebben a pillanatban. Összefoglalva tehát, nagyon fontos az, hogy tovább erősítjük a civil mind a két oldalon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ígérem, hogy nekünk igyekszünk eszközöket bevetni az irányban. Köszönöm szépen, akkor rátérnek a következő napi rendi pontra. questions qui s'installent. Um, I will ask everybody to take... Kérem szépen foglaljanak helyet. Voilà. Donc je vais, on va commencer... Kezdjük el a hatos napi rendi pontot. Ennek megtárgyalása ez, de ez először helyet kéne foglalni, ha lehet. Hatos napi rendi pont. A mai délután eddig is nagyon érdekes volt. Most pedig a kisebbségekről fogunk beszélni, a vallási kisebbségekről. Ez azt hiszem kapcsolódik ahhoz, amiről az imént beszéltünk. A legutóbbi demográfiai és földrajzi témájú tanulmányok azt mutatják, hogy nagyon gyorsan változik a helyzet, az egész világban, ami a vallási kötődést illeti, akár Európában is, de az egész világon. A vallási sokféleség nő, új fajta, a lelkiség újfajta formái jelennek meg, és sajnálatos módon sok fundamentalista ágazat is ide tartozik, illetve politikai és vallási szélsőségek is kibontakozóban vannak. Én megvárom, amíg elhagyják a termet, akik itt beszélgetnek. Éppen ezért mindenképpen ki kell állnunk a szólásszabadság mellett, a, a vallásszabadság mellett, illetve a ö, politikai hovatartozás szabadsága mellett. Éppen ezért a diszkriminációt minden formájában elutasítjuk. A világban nagyon sok embertől megvonják ezt a jogot, és nagyon sok embert üldöznek, diszkriminálnak, vagy egész egyszerűen csak a társadalmuk ellenséges velük szemben. Éppen ezért, éppen ezért az Európai Uniónak részrehajlásmentesen meg kell védeni ezeket az embereket, az Európai Unión belül és az Európai Unión kívül is. Meghallgatás következik, amikor is a lelkiismereti és vallás szabadság helyzetét fogjuk megtárgyalni a világban, megvizsgálni a világban az ezzel kapcsolatos gyakorlatokat, példákat, helyzeteket. Szeretnék, szeretném köszönteni a vendégeinket. Először is Eril Wilson doktorasszonyt, aki a Gröningeni Egyetemről érkezett, Hollandiából. A teológiai és tudományokkal foglalkozó tanszékről Mohamed Noreddin Lemur, aki a DAVA intéz, intézetből érkezett, Nigériából, Minnából. A vallás közi együttműködéssel foglalkozik. Marcella Szimánszki asszony, a következő meghívottunk, aki a aki az, az egyházakat segítő szervezet, illetve alapítványtól érkezett, illetve világban a vallásszabadság szervezettől. Jó napot, elnök asszony, köszönöm, meghívtak, hogy eljöttem ma. Az elmentett jog egyetemleges jog. Nem többé vagy kevésbé fontos, mint más emberi jogok. Tehát fontos a kisebbségi jogok védelmében különösen egyes kulturális és kontextusok viszonylatában. Három ilyen kihívásról beszélni. Friss tanulmányokból merült, vettük ezeket a példákat. Egyiket egy holland szervezet, másikat pedig a Indiában, Gujaratban vizsgáltuk. Hogyan lehet a vallást értelmezni? Két fő értelmezés érvényesül, az első a valást, világosan megfogalmazható és definiható. Az ember tudja mi az, még akkor is, ha nincsen pontos definíció, egy, egyfajta észszerűség alapján lehet tudni, mi a vallás, megfelelő kulturális, politikai, történelmi háttér közössége. Éppen az, hogy egyetemleges definíciót nagyon nehéz találni a vallásra vonatkozóan, a FORP szervezet kritikusai arra mutatnak rá, hogy ebből nehéz jogot származtatni. A vallás szerintjük egy elég fluid, viszonylag modern koncepció, a felvilágosodás terméke, egy specifikus egy specifikus kulturális történelmi pillanatban megfogalmazódott fogalom, és a szekuláris gondolkozás az, amely a vallást, mint egy voltaképpen megkülönböztethető az emberi tevékenységek másrészt megkülönböztethető entitásként értelmezi. Annak a két oldalúsága, hogyan határozzuk meg a vallást vagy a hitet, különösen a kisebbség lakosság esetében nagyon nehéz jogalkotás szintjén lehetővé teszi, hogy a kormányok egyes híteket rituálékat vagy gyakorlat tevékenységet ne vallásinak tekintse, és így aztán nem is kap védelmet a forb részéről. A, így a forb révén igyekeznek megvédeni, ha igyekszünk megvédeni ezeket, többet ártunk, mint segítünk. A vallás identitását hangsúlyozva egy bizonyos kisebbségnek lehetnek negatív mellékhatások is, még jobban kitehetjük őket diszkriminációnak ezáltal gyakran, ahogy a Gujarati kutatás mutatta, nem a kisebbségek jog, nem a vallás kifejezésének jogát támadták, hanem a diszkrimináció mentességet. A vallási, közös, vallási identitás alapján megtagadtak emberektől szolgáltatásokat. Szabad szóval Mahmoud és Elizabeth Shakman írtak erről sokat. A koptok esetében Egyiptomban és a törökországi alevik esetében. Az általános érve az, hogy diszkrimináció esetében vagy jogok megtagadása esetében a vallási identitás révén a forphoz való jog nem a leghasznosabb eszköz feltétlenül a jogok biztosítása tekintetében. A másik kihívás a jog a nyelv, vagy bizonyos nyugat, a nyugaton megfogalmazott történeti kulturális konstrukció ez a jog, sokak szerint. Az emberi jogok a nyugat termékei, úgymond, különféle kulturális, etikai hagyományok összességét bizonyos területekről. Az emberi jogok eh, hátterénekről való vita különféle politikai diskurzusok különbségét is magában hordozza, és egyes országban a jogok végrehajtására is hatással van, különösen a lányok és a nők jogait, az LGBTQI személyek jogait illetően, a vélemény tesz szabadság, vagy a forphoz való hozzáférés. Fontos hangsúlyozni, hogy még a forbot sokszor a nők és az LGBTQI jogok ellen téteként fogalmazzák meg, voltak éppen nem ez a helyzet, mert a nők és az LGBTQI emberek is bírhatnak vallással vagy filozófiai ö, hittel. Itt a kérdés az, hogy hogyan ö, alkalmazhatják, élhetnek ezzel jogukkal. Míg az emberjogok származásáról vagy hátteréről szóló vitának vannak szakpolitikai kihatásai, nagyon nehéz meggyőzni erről embereket. Voltak épp nem számít, hogyan tudja valaki igazolni az emberi jogot, mint egyfajta nyugati terméket, vagy pedig egy multikulturális, plurális gondolatot. Ideológiai mindenképpen a megközelítés, egy pragmatikusabb módszertan az lehetne, ha tudnánk, és érzékenyek lennénk a különféle perspektívákra a politikai és a társadalom különféle szintjein, más és más kultúrában és kontextusban. A, a többféle civil szervezeti, civil szervezetben, Egyipt, Egyiptomban, Indonéziában, Indiában és Ugandában, hogy megjegyezek, az emberi jogok feltétlenül eszközei az egyéni szabadságnak, méltóságnak és egyenlőségnek. Más szereplők számára az emberi jog koncepciója külföldi beavatkozás eszköze lehet ugyanakkor. Más és más koncepciók vagy megfogalmazásokban azért az alapelv mindenhol érvényesül. Fontos, hogy elkerüljük az általánosításokat, az kon- a kontextus konkrétumaira, a sajátságára figyeljünk a kutatásban, a szakpolitika készítésben, a projekttervezésben és végrehajtásban. Harmadik kihívás az egyéni és a közösségi jogok közötti feszültség, amely nem csak a forb jogok, hanem egyéb jogok ér- körében is érvényesül ebben a kontextusban. Még súlyosabb a helyzet a vallás koncepciójának kérdéses volt emiatt. Európában és Észak-Amerikában a hit vagy a vallás belső kognitív értelemben érvényesül, az egyén azon joga, hogy eldöntse, hogy hisz vagy nem hisz egy bizonyos doktrinák, hitekben vagy doktrina elvekben az amerikai protestáns hit, euróamerikai hit megformadása nem mindig illeszkedik a vallás fogalmával a nyugaton kívül. Egyes közösségben, Indiában és Indonéziában például a vallás gyakorlatilag közösségi identitást jelent, azt jelenti, hogy bizonyos csoporthoz tartozik az ember. Ez családi, kulturális, születés és nevelés jogán valósul meg, nem egy intellektuális döntés révén, hogy az ember hisz vagy nem hisz. Ilyen összefüggésekben az egyénnek többféle vallási kötődése lehet, lehet, hogy kulturálisan muzulmán például, egyéni hite azonban ateista vagy keresztény. Ez még tovább bonyolítja azt, hogy lehet alkalmazni a forbjogokat. Fontos meg az amerikai és az európai nyelvhasználatban a különbség. Amerikában a, a vallásszabadság más jelen, mint Kanadában, az európai országban, az Európai Unió például a, a vallás vagy hit szabadságát védik. A religious szabadságot sokan a kereszténység becsempészése a hátsó ajtónak tekintik, ezért nagyon fontos, hogyan fogalmazunk ebben distinkciók azonban kevésbé jelentősek a szélesebb körű politikai konverzió tekintetében. Sok esetben a konnotáció ugyanaz, kontextusról függetlenül. Azt is fontosnak tartom, hogy több szak, szakpolitikai, szakpolitikai elképzelés arról szól, hogy a, a az erőszakos szélsőségek ellen felvegyük a harcon. Ugyanakkor bizonyos típusú hiteket és gyakorlatokat akár meg is tilthat ez a megközelítés, ezáltal a személyes egyéni jogokat is sértheti. Ez ne felejtjük, hogy az ilyen típusú kezdeményezések leginkább a muzulmán lakosságot célozták meg bizonyos kormányok ezért fenntartásokkal viseltetnek ezzel kapcsolatban. Sokan úgy gondolják, hogy kettős mércét tanúsítanak például az Európai Unió államok, például a különböző vallási viselet, tém, viseletek témájában. Ez nem azt jelenti, hogy a sokféleség tiszteletben tartása ellen lennének ezenek az államok, a kérdés az, hogy a vallási szabadság nyelvezete hogyan valósul meg, nem önmagában a jog ellen, ezen jog ellen irányul ez. Cirebonban és Gujaratban is pontosan ez a helyzet. A helyi civil szervezetek mindent megtesznek azért, hogy a szabadság mellett kiálljanak. A helyi, a helyi nyelvet használják, a helyi hiedelmeket, és megpróbálják a toleranciát kiépíteni nem a különbségeket, vallási vagy más különbségeket próbálják hangsúlyozni, hanem azt, hogy milyen közös kihívásaik, problémáik vannak. Az embereket megpróbálják összehozni, hogy közös dolgokra koncentrálnak, és olyan környezetet próbálnak teremteni, az emberek találkozhatnak egymással, tanulhatnak egymástól, megismerhetjük egymás különbségeit, illetve túl tudunk lépni a sztereotípiákon. Ebből arra következtetésre juthatunk, hogy a helytől és a és a lakosságtól, illetve a hallgatóságtól függően más konnotációi vannak a vallás szabadságnak. És azt gondolom, hogy mindig óvatosnak kell lennünk, mindig pontosan fel kell mérni a helyzetet politikai, kulturális, környezet és gazdasági szempontból. Ez nem azt jelenti, hogy ezekből a kontextusokból hiányoznak az ilyen típusú elkötelezettségek. A sokféleség tiszteletben tartása, a harmonikus egymás mellett élés, illetve minden, minden egyes emberi lény tiszteletben tartása és, és egyenlősége egyértelmű értékek mindenhol. Egyes diplomaták korábban azt mondták neki, nekem, hogy a vallás definíciója különböző lehet konnotációt illetve felfogástól függően. Én úgy gondolom, hogy a szakpolitikusok feladata az egyben, hogy a vallást értelmezzék, nem tudom, hogy ennek tudatában vannak-e. Hogy hogyan definiáljuk a vallást, ez egy nagyon fontos kérdés minden politikus, illetve szakpolitikus számára is, és ez kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan érvényesül a vallásszabadság, mit jelent a tolerancia, illetve az intolerancia, illetve meg tudjuk-e őrizni a kisebbségi lakosság jogait. Köszönöm szépen! Most Mohamed következik, Mohamed Nordin úr. Önnek is 10 percet tudunk adni körülbelül. Good afternoon and... Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm a lehetőséget. Az a témám, hogy hogyan lehet a vallásközi párbeszédet felhasználni úgy, hogy a vallás és hit szabadságát létre tudjuk hozni, illetve hogy inkluzívabb társadalmakat építsünk ki. Egy középkori muzulmán teológus azt mondta, hogy négyféle ember van. Némelyek olyanok, mint az élelmiszer, amire nagy szükség van, és szeretjük is. Vannak olyan barátok, mint, akik olyanok, mint a gyógyszer. Nem mindig van rájuk szükség, de amikor az ember bajban van, akkor szüksége van rájuk. Vannak olyan barátok is, akik olyanok, mint a betegség, legyengítenek. Az ember veszít miattuk a termelékenységből, és vannak olyan barátok is, akik, olyan, mint, akik olyanok, mint a méreg, megölik az embert. Hogyha megnézzünk egy közösséget, megnézzük, hogy a közösségem belül milyen kapcsolatok vannak, és hogyan vélekednek a vallásközi párbeszédről, a vallásszabadságról, a hitszabadságról, akkor azt láthatjuk, hogy minden egyes közösségen belül vannak olyan emberek, akik hidat tudnak építeni, akik megpróbálnak jót tenni, és ennek van hitalapú háttere. Mások úgy gondolkodnak, ha érvényünk, hogyha ez az érdekünk, akkor megtesszük. Lehet, hogy önmagában ez nem jó, de hogyha nekünk jó, akkor megtesszük. Mások tolerálják, de azért inkább elállnak, ebből, el, e- elállnak emelő. Mások viszont úgy látják, hogy ez a saját azonosságukra, identitásukat veszélyezteti. Tehát meg kell vizsgálni azt, hogy egyes közösségek mit szeretnek minden, figyeljünk a sztereotípiákra. Nos, a hit közi, vagy vallás közi párbeszéd alapvetően arról szól, hogy hidakat építsünk, a problémákat békésen kell megoldani, vagy megpróbálni megoldani. Nigériában, ez a, konkrétan a keresztényeket és a muzulmánokat jelenti, tehát a nagy egyházakat. Ugyanakkor a hangulat megváltozóban van, egyre nő a hőmérséklet, úgymond. A szélső jobb különböző formációi nacionalista, fundamentalista, eh, vallásos szélsőségek jelennek meg, és ezek úgy tűnik, hogy egymás eh, aláadják a lovat, provokálják egymást ezek a különböző szervezetek. Hogyha megnézzük, hogy a vallásközi párbeszéd hogyan segíthet a vallás, hogyan segítheti a szabadság, akkor láthatjuk azt, hogy új szereplőkre van szükség, és új témákra van szükség. Tartok attól, hogy Nigéria nem tett többet, mint egy szimbolikus híd kiépítését, de úgy tűnik, hogy a vezetők a vezetők acsarkodnak, ezek elit, szevező, elit vezetők, ezek nem képezik le a lakosságot, ezek olyan olyan tudósok, akik beszélnek bizonyos kérdésekről, de Boko Haram meg se hallja őket. Nos, a széles néprétegek egész egyszerűen meg sem hallgatják azokat, akik elvileg őket képviselik a vallásközi, a vallásközi párbeszéden, vagy a különböző nemzetközi szervekben. Mondtuk azt is, hogy vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy a globalizáció miatt és a migráció miatt, illetve a nép, nagy népmozgások miatt az ember valahol többségben van, de máshol kisebbségben. Hogyha a viszonosság működik, és azt szeretnénk, hogy a mi kisebbségünknek valahol legyen vallásszabadság, az azt jelenti, hogy mások, akik egy adott körzetben többséget élveznek, vagy kisebbséget élveznek, nekik is meglegyenek a jogaik. Tehát másnak is ugyanolyan jogokat kell adni, amelyeket mi szeretnénk. Egyesek így gondolkodnak, más gondol, mások meg úgy gondolkodnak, hogy nincs több, nincs szükség több harcolásra, van elég gondunk, ezért meg kell adni a lehetőséget a szabadságra. A, vallás, a közi párbeszéd általában a harmónia kiépítésével kezdődik, és utána kezdünk el foglalkozni a társadalmi problémákkal és ilyen típusú gondokkal. De sokan nem, nem jutnak el idáig, tehát, hogy a, a olyan, hogyha azt várjuk, hogy rögtön a vallásszabadságról kezd el szólni a vallásközi párbeszéd, nem igazán tud megvalósulni. Tehát azt kell megnézni, hogy a többség mit tesz a saját közösségen belül. Nem azzal kell először elkezdeni foglalkozni, hogy a többiekhez való viszonyunk milyen, hogy meg kell nézni a közösségen belüli párbeszédet, hogy az milyen minőségű. A vallás közi párbeszéd azokról beszélek, akik a saját jogaikról ugyanúgy gondolnak, mint mások jogairól. Ehhez az kéne, hogy jobb hidakat építsünk. Egy metaforával élnék. Milyen hidat építsünk? Olyan hídnak kell lenni, ami releváns. Tehát nem egy messzi, távoli nagy hídnak kéne fölépülni, hanem egy olyan hídat kell kiépíteni a közösségen belül, amelynek a megépítése kihívást jelent. Különben olyan vezetőink lesznek, akiknek saját sztereotípiáik vannak, tehát ők, nekik van egyfajta látásmódjuk a problémákkal kapcsolatban. Viszont, hogyha a helyi közösség problémát, a helyi közösségek időt, energiát nem kimélve megépítik a saját higgyukat, az sok minden megoldódik. Sokszor a valási vezetők elvégeztek különböző konfliktuskezelő kurzusokat, vagy béketeremtő kurzusokat, őket megpró- ők megpróbálják, ezeket, nekik az lenne a feladatuk, hogy ezeket a, hogy ezt a tudásukat a helyi szintre levetítsék, a helyi problémákat kell tudni megoldani. Vannak olyan vezetők, akik elmennek ezekre a tanfolyamokra, eljárnak ide, de valójában nincs közük a helyi szintű probléma megoldáshoz. Fontosnak tartom azt, hogy világos legyen az, hogy legyen egy jövőképünk arról, legyen egy elképzelésünk arról, hogy mit jelent valójában a vallás közi, vagy a hit közi párbeszéd. Egyesek azt gondolják, hogy ez olyan ez, mint egy nagyon hatékony antibiotikum, ami minden problémát megold, de valójában ezek a párbeszédek nem igazán kapcsolódnak a valláshoz. Ahhoz, hogy működjön ez a párbeszéd, arra van szükség, hogy minden egyes félnek meglegyen az jó alapzata. Hogyha nehéz dolgokat akarunk a hídon átszállítani, akkor minden egyes hídfőnek nagyon stabilnak kell lenni. Nem szabad, hogy egy nem szabad, hogy egy külső szereplő építse fel a hidat, fontos, hogy magunkénak érezzük a hidat. Tehát legitim nagykövetnek kell, legitim nagykövetként kell a, ezen közvetítőkre gondolni, különben nem fog működni a híd, annak semmi értelme, hogyha egy vezető ugyan dinamikus lenne, haladna tovább, de a közössége nem követi. Egyrészt amikor az ember hidat épít, akkor nem az egyik oldalon elkezdjük, és aztán eljutunk el, először a másik, eljutunk egyszer a másik oldalon, hanem mind a két oldalon el kell készíteni, el kell kezdeni az építkezést, és akkor középen egyszer csak találkozunk. Minél nagyobb a kölcsönös bizalom, annál problémásabb dolgokat is meg lehet vitatni, annál ellenállóbb lesz a híd. A, a híd, a híd építőket vagy a hídépítést támogatókat kell mindenképpen előtérbe helyezni. Rajtuk múlik az, hogy a közösségek magukénak érezzük a hidat. Tehát maga az a tény, hogy valaki részt vesz a hídépítésben is nagyon fontos, és ez segít abban, hogy meg tudjuk őrizni a hidat a, a hidat égetőktől emlékeznek bizonyos, emlékeznek egész biztos Penelopéra, aki szőnyeget szőtt nappal, és éjjel pedig lebontotta. Nos, ezt kell elkerülni, tehát meg kell, meg kell meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet, meg, hogyan lehet megőrizni a hidat. Nigéráról szeretnék beszélni. Nigéria nagy ország, nagyon nagyok az eltérések, nagyon sokféle, és nagyon sok a kátyú a nigériai utakon. Kátyú minden országban van, bár még Belgiumban nem láttam. A kátyúk egyformák, ugyanúgy károsítják a járműveket, de csupán azért, mert ugyanúgy néznek ki, nem biztos, hogy ugyanazért keletkeztek, vagy ugyanaz a megoldás a kátyúkra. Lehet, hogy az a, azért alakult ki egy kátyú, mert rossz az alapozása az útnak. Lehet, hogy azért, mert túl meleg van, vagy túl hideg van. Lehet, hogy túl sok a nehéz jármű. Lehet, hogy rossz, nem voltak megfelelő szakemberek, akik az utat csinálták. Amikor a vallásközi párbeszédről vagy vallásszabadságról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy lokálisan, helyi szinten lépjünk fel, ilyen szempontú, ilyen aspektusokat vegyünk be a számításba. Nélkülünk semmit nem tehetnek velünk. Tehát a helyi közösség részvétele nélkül semmit nem lehet dönteni a helyi közösségről. Hogyha túl gyorsan akarjunk, hogyha túl gyorsan akarunk megoldást találni, akkor ez nem fog menni, hogyha magára hagyjuk a közösséget, és előre rohanunk, akkor sajnálatos módon nem jutunk sehova. Darfurban is ez volt a, a tragédia. Az emberek bejöttek egy, bejöttek egy területre a saját elképzelésükkel. Számukra ez megoldás volt, de sajnos nem volt meg a támogatottsága és a mögöttes okokat, a mögöttes problémákat nem sikerült megoldani. A vallás szerepét is azonosítani kell bármilyen problémában akár a a kérdés, akár valami más. Amikor megvan egy amikor látjunk egy problémáról, hogy a valláshoz kapcsolódik, akkor ne felejtjük el azt sem, hogy a vallásreform nem egy kívülről megoldható probléma. Tehát ha valaki nem katolikus, a katolikus egyházat nem tudja megváltoztatni. Nem muzulmánként nem lehet a muzulmán egyházat megreformálni. Tehát el kell érni azt, hogy belülről változzanak meg a dolgok. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy ki, ki a beszélgető partnerünk, kivel osztjuk meg az információt, legyen ez a női nemi csonkítás, vagy egy szélsőséges diskurzus, vagy akár istenkáromlási jogszabályok, bármiről legyen is szó. A legtöbb vezető olyan, mint az ászló. Szépen lebegnek, szépen lobognak, de nem ők mondják meg a szélnek, hogy merre fújjon. Sok vezető azt sem látja, hogy merről fúj a szél. És aztán hogy jobban képviseljék a népüket, elmondják, hogy mi az álláspontjuk. Nagyon kevés vezető képes arra, hogy a szél irányát befolyásolja. Nagyon kevésnek van elég kontaktusa a támogatóival ahhoz, hogy meg tudja változtatni a közösségen belül az elképzeléseket. Ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy kik az őrzők, kik a galaxis őrzői, vagy a vallási galaxis őrzői ki az új dogmát ki fogja kidolgozni. Sok mindenem múlik ez. A muzulmán környezetben a muftik döntik ezt el, amik minden, a vallási vezetők, ezek vallási vezetők, gondolkodók, belső reformerek, belső közvetítők, akik tisztelet, köztiszteletnek örvendenek, a tudósok között is, de a széles néprétegek nem ismerik őket. Tehát ha valamit meg akarunk reformálni, akkor tudnunk kell, hogy ezek a tudósok, ez a réteg támogatja ezt. És hogyha ők ezt támogatják, akkor magukénak érzik. És számukra akkor nem az lesz a tanúság, hogy valaki ezt kéri számon tőlük, hanem hogy az ő álláspontjuk ez. És ha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy sokkal több hasznot hajtunk hogyha tudjuk, hogy ki ez a csoport, és velük megosztjuk az információt, magukének érzik ezt, akkor azt, azon fognak elgondolni, hogy ki a következő lépés. A, a még karizmatikusabb vezetők? És ekkor kezd igazán elfújni, kezd el igazán elfújni a szél, és a csúcsvezetők akkor figyelnek fel erre, ők is szeretnék tudni, hogy merről fúj a szél, Például, amikor a gyermek bénulás problémáját akartuk megoldani Nigériában, akkor fölmerült ez, egyes lakos, a lakosság egyes rétegi azt gondolták, hogy ez a sterilizáció egyik formája a gyermekvérülés elleni oltás. Aztán, amikor a művelt emberekkel elkezdtek az emberek, ezek a ö, ezek az emberek érintkezni, amikor világossá vált, hogy milyennek a háttere, és amikor egyre több ember ismerte meg ezt a kérdést, akkor vált elfogadottá a gyermekbénulás elleni oltás. Ennyit szerettem volna mondani, még zárószónak annyit, hogy óvatosnak kell lenni, óvatosan kell megpróbálni megváltoztatni a különböző vallási álló, nézőpontokat, vigyázni kell azzal is, hogy az őrzőknek mi a véleménye. Köszönöm. We'll pass the floor to Marcella. Köszönöm szépen Marcellának. Marcella Dimaszkinek adja meg a szót. Tíz perc van ennek is. Nagyon hálás vagyok e 10 percért, hogy elmondhatom, hogy mi foglalkozom kétszer-három óta ilyen nappal, amikor teljesen normál lobbistaként arra kért egy fél, hogy az abúzus láncát hogyan állítsam meg, amely egy egyén jogának megsértéséből indult. Egy, hazámban, Mexikóban a helyi lakosság egy szemének a zapatista fegyveres lázadás utáni jogait érintette. A szövetségi kormány délkeleten néhány falunak autonómiát adott, több intézkedés, több pozitív intézkedés mellett az őslakos lakosság a mexikói alkotmány fölött álló határokat hozott létre. Maria, egy asszony, kilépett a e területről, mert tanulni akart, újságírókat tenni, azonban ez ellene volt a közösség szabályának, ahol nők nem tanulhattak. Világosá vált, hogy az emberjogi jogász be se tudott lépni arra a területre, a falu területére, mert az idősek tanácsa nem engedte. Ez az asszony, aki épp olyan Mexikon, mint bárki, és őslakos, sérült jogait illetően. A, egy olyan döntés alapján, amelyet minden szavazó megszavazott. És más mexikóiak, én, ebben vagy külföldön nem tudjuk megvédeni, mert a, ezen a törzsi területen él. Tehát a, a szabadság nevében elvett szabadság abszolút zavaró tényező. Szabad szeretve ölni ez az asszony, követve a, a lelkiismeretét tanulni szeretett volna. Úgy gondolt, ő egyenlő a másik faluban élő fiatalasszonyokkal, nőkkel, de nem, mert az egyetemes jogok megálltak a falu határánál a törzsi területen. Megfosztották attól nem gondolkozhatott, döntetett egy bizonyos módon, nem élhetett úgy, hogy akart. Ez az alap, emberi alapjog az ENSZ emberi jogi deklarációjának része, a hit és vallásszabadság része. Maria, meg én is, mi keresítjük magunk módján az igazságot, az élet lényegét. Ám az emberiség nagyon sok módját találtak, ki annak, hogy megállíthassa az ilyen embereket. Ilyen esetek sokaságával vannak. Nagyobb ö, léptékben és a legfrissebb technológia alkalmazásával próbálják a, gond, a, a gondolat szabadságát és a leszabadságot megállítani. Gondoljanak csak Kínában az, a és intelligencia használatára 500 millió videókamera arcfelismerő képességgel minden, mindegyikét tudja követni a két milliárd állampolgárnak. Aid to the Church in Need, egy bizonyos alapítvány, a különféle katasztrofák esetén segítséget nyújtva elemezte projektpartnereit, a helyi közösségek tagjait. A 18-as cikk alapján, amely a háborús területeken való segítségnyújtás szabályait alkalmazza, mi emberi lények ugyanazon méltósággal bírunk, Isten előtt egyenlőek vagyunk a katolikus egyház szerint is. És ez állami a és vallás közötti területen is igaz így. A az egyház a háborús területeken az első szemtanú annak, hogyan tiporják az emberi méltóságot, és ölik meg az embereket. Az utolsó frontvonal ez a vallásszabadság ami, amit mi szervezetünk ad ki egy éves jelentésben, 880 oldalas, két évenként adjuk ki, én vagyok a főszerkesztője. Ez egyetlen tanulmány a 18 cikk állásáról. Az ENSZ szerint kívül vagyunk egyetlen szervezet, amely vizsgálja a 18 cikk érvényesülését 196 országban mindig a legfontosabb vallást figyelmébe, hat nyelven adjuk ki, interneten is elérhető, és van egy kisebb verzió jelentésnek a keresztények elleni üldöztetésről. A következő kiadványunk 2020. október 17-én lesz, már most szenvedek előre, a, a munka megterel. Tehát nem kormányzati szereplők írják ezt, ajánlásokat tartalmaz, tudást tartalmaz a médiumok, a szakpolitikusok számára, a közvélemény számára. Maria esetét az említettem, mert mutatja, hogyan jut törlék el egyén jogait más döntése alapján, hogy a gondolkozását korlátozzák mások a faluban. Példa kell legyen mindegyünk számára, hogy legyünk körültekintőek, harcoljunk minden olyan kísérlet ellen, amely el akar bennünket fosztani a vallás vagy a gondolkodás szabadságától. Mi, minden, nem, az emberi jog minden megsértése, minden háború lépésről lépésre indul. Egy, hogy a cserepek elszállnak a ház tetejéről, szépen végül az ellenségeink előtt kiszolgáltatottunk és azok, akiknek nincs kedvére a szabadságunk, elvehetik azt. Kik ők? Hát az ISIS például nem egyik nap a másik nap jött Moszulba, hanem az égből pottyant oda. Hát itt a Church in Need munkaterülete éppen ugye az ilyen helyek, mint Irak az ISIS invázió után. Ugye több város vettek körbe, mint Moszult. Mindenki, akit ott él, tudta, hogy jönnek, hogy ott vannak, rettegtek tőlük. Ezek az új vallás megfosztók, vagy, vagy szabadság megfosztók. Minden kontinens jelen vannak a médiumokban, sok ilyen hatalmon vannak, és meg tudnak félemíteni embereket. Ide nem jönnek, de amíg el nem jönnek. Emberek azt gondolják, ide biztos nem fognak jönni, és a végül mégiscsak. Három dimenzió van ennek a kérdésnek egyrészt, hogy embernek le, legyen vagy ne legyen vallása, megváltoztathassa a vallását, és élhessen a saját lelki ismerte szerint magánéletében, közéletben is, egyénileg is, vagy kollektíven. Fontos tudni, hogy az egész ENSZ deklaráció az egyéni alapjogokról szól, itt, itt meg közösségekről beszélünk. De az ENSZ az egyénről szól, nem a közösség jogairól. A Churchill Need ezt a hatályt követi. Ha arra kell beszélni, hogy vallásokat védünk és nem egyéneket védünk, akkor nagyon könnyen kiadhatjuk a kezünkből az emberek jogait, ahogy Mária jogait. Hogy az embereket rákényszerítsük arra, hogy a közösség, akkor kell válaszolni, hogy a közösséget választja, vagy a saját lelkiismeretét. Ez még jobb, nagyobb elnyomás. Ugye a civilizáció alapján a, a, dönt arról az, az civilizáció, hogy ki lesz a munkaadó, megy egy gyerek iskolába, korlátozza a szabadságot. Egy példa, ez egy oldal csak a jelentésből, így néz ki a jelentés a weboldalon. Itt van egy kis kivonatot változat a mai témánkat taglalva. idéztem a, a feliratot, hogy a közöny függönye rejti el a sérülőkén közösségeket, és nem látjuk a szenvedésüket. Ezért fontos, hogy Prosztanemo és a többiek is megpróbálják a, át, áttörni a, a nem tudás a, a közöny falát, függönyét. Arra kell megkezdeni őket, hogy, hogy több millió férfi és nő él rabszolgaságban, hogy nem, nem élhet úgy, ahogy a lelki ismerete diktálná kevesebb, mint ezer kilométerre is vannak rabszolgaságban élők. Mint a jelentős főszerkesztő, a következő rendeket szeretném önökkel megosztani, remélve, hogy ezeket megállhatja a szakpolitika. Nézzék meg ezt a térképet. Ennél vannak pontosabbak is. Itt egy dolgot akartam megmutatni. A feketébe jött országok azok, ahol 2019. szeptember óta a projektpartnereink, férfiak és nők, látták az ISIS fekete zászlóit. Az ISIS nyíltan megjelenik ezekben az országokban. Ugyanazon atrocitásokat követik el, amit Szíriában, Irakban, csak Afrikában több mint 3000 támadás történt. 2009-ben 24 csoport részéről, amik vagy az al vagy az ISIS-nak voltak tagjai, több 1500 halálesetet okoztak. Csak 2019-ben. És 2020 nagyon hát aktívan kezdték Burkina Faso-ban és Nigériában, mint tudjuk. A rémült lakosság menekül, és a legközelebbi eh, templomba menekül. Az érintett országokban a, a püspökök, és itt a Fülöp-szigeteket is látnunk kell, most több mint két millió nőt, gyereket és időst kell befogadjanak, mert általában a férfiakat ölik meg a temadás során, és ilyenkor menekülnek a nők és a gyerekek. Látjuk a demokrácia és szabadság házának tetéről repülnek el egymás után a cserepek, nem egyszerre történik ez, mint mondtam. Február 15-én volt az ötödik évfordulónak, hogy 21 egyiptomi keresztényt lefejezett az ISIS Líbiában. 500 km Valettától. 500 km európai fővárostól. Nikoziából Idlib, amire sokat olvasunk, az idlibi támadásról, 600 km csak az út. Félreértjük a dolgot, azt mondjuk, hogy nagyon messze van ez, mert ide úgy jön ez mindez el. Aztán a sárga színnel jelöltük az autoriter kormányokat, ahol a mindenféle szabadságot megtagadnak, ez főként Kínában érvényes, Eritreában, Kubában, Venezuelában, Nicaragában is nyíltan vállalják ezt, mégis Kína, amely nagyon sok nyugati egyetemet finanszíroz, mert nagyon komoly infrastruktúrát kínál, Ugye látjuk, ezek az alapok eltűnőben vannak, Kanadában és az USA-ban is. Ez nagyon világos. Ha látszik, hogy megint csak a szemünk előtt verik le a cserepeket a demokrácia házáról, a szabadság házáról. És ez a mi lelkismeti szabadságunk. A harmadik aspektus. Nagyon primitív ábra ez, de múlt héten kélt ez a másik térkép, az African Center for Strategic Studies kicsit meglepett, hogy nagyjából azt tükrözi, amit szeptember óta látunk, hogy az egyházban dolgozók is előbb észlelik ezeket a tendenciákat. Tehát ha van haszna annak, hogy ebben a házban együttműködünk, meg más fórumokban, információt cserélünk, meghallgatjuk a, a szemtanú beszámolóit, és ezt elmondjuk az Európai Parlamenti képviselőknek, első kézből tájékoztatva őket, hogy pontosan elmondjuk, mi történik a területen. Látjuk a támadások koncentrációját, egyre fokozódnak Burkina Faso és Nigéria térségében. Ez egy nagyon agasztó tendencia, meg kell állítani Nincs olyan messze, mint gondolnánk, tehát szeretnénk néhány információs ülést szervezni a, a, akár katonai szakértőkkel, hogy gyakorlati cselekvéseket is elő tudunk irányozni. Szerettem emlékeztetni önöket ezekre a képekkel. Öt éve történt. Mit tettek? Hogy megelőzzék ennek a megismétlődését? Gyakorlatilag semmit. Azok az ISIS egyének, akik lefejezték a 21 mártírt, egyiptomi és gánai keresztény mártírt, most is aktívak. Nagyon sok szír. Zsoldos. Van ott Burkina Faszóban és Nigériában most éppen, ahol a vérengzések folynak. Miatt elbúcsúznék, szerettem volna egy harmadik kérdésre kitérni, a szexuális rabszolgaság vallási erőszak révén, amit eufemisztikusan hát erőltetett házasságoknak hívnak. Itt több tisztizat országban történik erőszak, mint egyfajta szokás szerint. Itt, e, itt nem erőszak, szabadságtól megfosztás, embercsempészet folyik, mert a megszületett gyerek is a, a rabszolgatartók közösség alá esik. Úgyhogy volt éppen egyfajta népírtás is folyik. Az ENSZ egyezmény, amely a népírtás megakadályozás erősbítésről szól, hat cselekvést fogalmaz meg. Az egyik az, hogy megakadályozzák a genocidomát célzott közösségben a gyerekek születését. A népírtás súlyos szó, de gondoljunk csak, gondoljunk csak végig. Nevezzük nevén a dolgokat a munka során, és ilyen úgynevezett házasságok ö, ö, kihatásait. Hölgyeim és Uraim, nagyon szomorú vagyok, ugye sötét híreket kell hozzam, és még sötétebbeket kell majd hozzak, ám egy, erő, egy dolog ad erőt nekünk, hogy folytassuk a munkát, hogy Európa fölébred végre a társadalmi valóságra, és a, a belátja azt, hogy mindenki a hite szerint kell, hogy él, éljen, és ezért köszönöm, hogy meghívtak bennünket, hogy tájékoztassuk önöket erről a Religion Society kezdeményezésről. A tanácsi konklúziókat éppen ma adják ki az emberi jogok tárgyában. Ezek nagyon bátorító és jó szabályok, de még mindig elmaradnak más országok cselekvéseitől, ám Európa mozdulóban van, termelék, termékegyüttműködést látok több EU tagállam és más helyi ügynökségek és vallási közösségek között, Irakban és Közép-Afrikai például, ahol iskolákat hoztak létre a társadalom teljes elpusztítása, szinte teljes elpusztítása után. Tisztelt parlamenti képviselők, nem lehet, nem okos dolog a vallásosságot, a, a a fejlettség vagy az oktatás hiányára tekinteni. Nagyon sok webadon látszik. Hát fontos néhány partnerünk számára a vallás, de hát aztán előbb-utóbb majd, hát, majd modernizálódnak, úgymond, és akkor nem veszem fontos neki. Hát látni kell, sok bátorító élet is. Az Európai Parlament kutatószolgáltanak kutatása is erről szól, a vallás és a Európai Külügyi Szolgálat, mélységélemzés, nagyon jó anyag, olvassák el. Szeretném arra bátorítani őket, hogy a valósággal, valóságért dolgozzanak, és nem az ellen. A vallásszabadság nagy követei legyenek világszerte. Én csak egy küldött vagyok, nem ülhetek ott a tárgyalóasztalnál. Működjenek együtt a, a, az egyházakkal, a, a, a vallás alapú közösségek és intézmények, csak őrzik a vallást a demokratikus átalakulás nehéz folyamatában. De ha nem teszünk semmit, akkor egy következő tra- tragédia tanulja vagyunk. Nagyon sok sebet hordoznak a társadalmak, az emberi méltóság és szabadság elveit magasra tartva egymással együtt kell dolgozzunk ezen értékek érdekében. Köszönöm szépen a, a cselekvést az önök részéről. Köszönöm Marcella, most a képviselők fognak következni. Vandalen úr jelentkezett. Völvegyi György, Nacho. Parancsolj! Ja, Köszönöm szépen, elnök asszony. jó, hogy egy meghallgatást tartunk erről a témáról. Ezt azért is mondom, mert elmúlt héten a Valás és világnézeti szabadság frakció csoportja alakult meg itt a parlamenten belül, és ebben valamennyi, majdnem valamennyi frakció képviselői jelen vannak. Nagyon örülök annak, hogy Simánszki asszony visszahozta a napi rendre a praktikus kérdéseknek a témáját, és nem vált túlságosan elméletivé ez a meghallgatás. A következő kérdéseim lennének, mind a három panel taghoz a következő lenne az első kérdésem. Van, vagy lenne önöknek egyetlen tanácsuk az Európai Parlament számára, tehát a számunkra, hogy mit kéne tennünk a vallásszabadság területén? Ez egy nagyon tág kérdés, mondjanak egy jó tanácsot nekünk. A második kérdésem a Nigériából érkezett vendégünkhöz. Beszélt a helyi párbeszédről, annak fontosságáról. Tudna nekünk példát adni arra, amikor egy ilyen vallásközi párbeszéd jól sikerült ott helyben, és az tényleg változást hozott, nem feltétlen az önök országában, hanem másik országában. És egy olyan példát, ahol a párbeszéd valami fajta példaértéke bír más eh, feszült területek, vagy más eh, feszült vallási közösségek számára. Köszönöm szépen. Uh, Nacho? Nacho következik. Nem igazán kérdés, inkább gondolat. Tudjuk, hogy a különböző személyes jogok mellett ki kell állni. Itt van például a világnézeti vagy a vallás szabadság. De van, ami meg rémít ürügyként felhasználva a vallásszabadságot, megpróbáljuk a közéletbe bevinni még egyszer a vallási gondolkodást. Azt szoktuk mondani, hogy Európának keresztény gyökerei vannak, ez így van, de a vallást mikor? A vallást is itt kezdték el korlátozni, a vallást in, Európában kezdtük el a közéletből valamilyen módon kiírtani. Nos, attól tartok, hogy a vallás szabadságot ürügyként használják tehát fel, és így visszaszivárog a vallás a közéletbe. Egy csapaszi kislányról ö, volt szó az imént ö, Mexikóban, ennek a kislánynak a történetét ismerjük, de mi történik azokkal, akik még el se tudják képzelni azt, hogy újságírók legyenek, akiknek hagyományos az életfelfogásuk, és Máriához nem hasonlóan, egész egyszerűen másra nem tudnak gondolni, mint hogy egész életükben házi munkát végezzenek. Tudik-e distingválni a személyes jogok védelme, akár vallási jogok védelme, az egy dolog, de figyeljünk oda arra, vigyázzunk arra, hogy a közéletben ne hozzuk vissza a vallást, függetlenül, hogy milyen vallásról van szó. A vallás a vallás illetve a különböző társadalmak fejlődése valamilyen módon összefügg, de néha a vallás ezt akadályozta, néha elősegítette. Nos, én úgy gondolom, hogy természetesen meg kell védeni az embereknek azt a jogát, amit a vallás szabadság jelent, de nem szabad, hogy ezt visszahozzuk a közéletbe. Hogy a valóságot ilyen a valóságot a vallás alapján lássuk, hát nem tudom. És sok országban a, új tantárgyakat vezetnek be, amelyeknek hasonló lenne, tehát ilyen típusú témája lenne, és ez közvita tárgyát képezi bizonyos kérdésekben. Természetesen a szülőknek joga van arra, vagy ahhoz, hogy a gyermekeik látásmódját befolyásolják, például a rasszizmussal kapcsolatban de úgy gondolom, hogy figyeljünk oda arra, hogy vannak-e olyan gondolatok, amelyeket szankcionálni kell egy-egy társadalomnak. Figyeljünk oda arra, hogy a vallásnak általában milyen hatásuk volt a társadalmi fejlődésre, ezt általában visszahúzták, visszafogták a fejlődést, főleg ami a nő szerepét jelenti a társadalomban. Köszönöm szépen, Hölvényi György. Sorry. Uh, many thanks, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Kedves vendégek, nagyon köszönöm, hogy hozzászóltak. Én képviselőként nem azért vagyok itt, hogy oktassam önöket az európai hagyományokról, hanem hogy tanuljak önöktől, az önök hagyományától. És ez jó, és fontos. Ha mostani vallásszabadság helyzetét vizsgáljuk Európán kívül. És azt hiszem, Ugye nem voltam itt, de a kollégáim majd tájékoztatnak. Mahmoud Lemud nyilatkozatáról mi találkoztunk a megfigyelői csoport munkája során, jól beszélgettünk, üdvözlöm itt a parlamentben. Jól tudjuk, hogy nincs általános megoldás, ám figyelembe kell venni, hogy a vallás tény. Persze másképp fest Európán belül és kívül. És úgy el akarjuk érni ugyanazt a struktúrát. Mindenhol, mint Európában van, akkor rossz úton járunk, ebben biztos vagyok. Ugye az is fontos, az is fontos, hogy nincs általános megoldás. Ezt be kell látni. Csak helyi vagy regionális megoldások érvényesülhetnek, léteznek. Úgy gondolom azonban, hogy a vallás nem csak az afrikai társadalomban, társadalomban, hanem máshol is, etikai, szociológiai aspektusokkal is bír, oktatási szerepel bír a vallás és az egyház. Többféle szerepet vállal, és különösen a, a, a békefenntartás, a konfliktus kezelés sorolható ide. Nem szabadna nem, ez nem negatív, nem az, hogy le kell állítani a vallás szerepét, nem. Potenciálként kell érvény látni, lehetőségként. Nem egy újfajta klerikalizmusként látom én ezt, hanem létezik ez a potenciál. A nagy kérdés persze, és hatalmas kihívás, akár, akár lehetetlen feladat is lehet, ez, hogy hogyan tudunk megbirkózni ezzel. Én szerintem érdemes megvizsgálni, hogy a politikus mit tehet az EU-ban. Mit tehet mindezzel? Vagy mindezért? Mindenek előtt. Biztos vagyok abban, és örömmel hallgatom meg majd a reakcióit. Az Európai Uniónak sokkal nagyobb szerepet kéne vállalni a vallásszabadság érvényesítésében. Ez nem európai diplomácia része ez, hogy mi a helyzet a vallási kisebbségekkel lehet, hogy valakit ez érdekel, de, de nem ez a, a napi gyakorlat. És nem a keresztény kisebbségek privilégiuma ez a figyelem. Ez nem volna méltányos. De ugyanakkor jelenlegi helyzet úgy fest, hogy a közel-keleten, és persze más kisebbségek körében is, a keresztények a legüldözettebbek és én európaiként másokoknál fogva külön felelősséggel bírok a keresztényekért. Ez nem arról hogy a keresztények nem egy, nem egy keresztény talibanizmus ez, hanem arra a tényen alapul, hogy szenvednek. Ugye méghozzá sok esetben a gyarmati múlt következményét szenvedik meg a keresztények. Sok más tényező is van persze, de Éppen e, emiatt is kell figyelmet szentelni a keresztényeknek. És én, kedves muzulmán barátaim körében is, abszolút sőt, értik ezt, sőt, nem értik, hogy miért nem vállalják az európaiak föl a, a keresztény üldözés elleni fellépés ö, felelősségét. A párbeszéd a legfontosabb ügy a muzulmán és iszlámista és keresztény közösségek ugye sokszor leülnek, szép dolgokat mondanak, ez ugye általában csak szócséplés. Ám az fontos volna, hogy EU támogatást az ilyen párbeszéd keretei kapjanak. Én nagyon általános példát mondok az Abu Dhabi deklaráció, az Alazár Egyetem és a, és Szent, Szent Ferenc, és a Ferenc pápa között. Nagyon általános kijelentés ez, de az üzenet értéke hatalmas. A muzulmánok és a keresztények valamilyen közös terepen, területen mozognak. És egy szekuláris intézményként, egy szekuláris testületként Európában. Mondhatjuk azt, hogy semmi közünk ehhez, de ez nem igaz. Ez a valóság tükrözése. A muzulmánok és keresztények között. Utolsó gondolat. Azt hiszem, más és más mód don tudjuk támogatni ezeket a megbeszéléseket akadémiai szinten, politikai szinten, és ez egy hozzáadott érték lehet, ahelyett, hogy vallásszabadságról papolunk másoknak, és fejükre olvassuk a hibáikat. Szalima? Köszönöm, még valaki esetleg? Szalima? Köszönöm szépen, köszönöm a három meghívottunknak az előadásokat, köszönöm, hogy ellátogattak ide. Nagyon elgondolkodtatóak ezek a felvetések, nagyon bonyolult a összetett nagyon összetett a kérdés. Én ugye a franciaországi szemszögből figyelem ezeket a dolgokat. A híd metaforája nagyon szemléletes volt. Franciaországban azt tapasztalom, hogy a hidakat általában valami tragédia után kezdjük el építeni, és csak gyorsan összedobjuk őket, ezért nem túl ellenállóak ezek a hidak. Utána, mikor egy kicsit eh, a amikor egy kicsit normalizálódik a helyzet, akkor már nem is beszélünk többet ezekről a hidakról. Tehát én úgy gondolom, hogy alapvetően az ellenálló, stabil hidakat nyugodt körülmények között kell fölhúzni. Nem egy terrorista támadás után, ha már Franciaországnál tartunk. A hidakról beszélvén csatlakozom ahhoz, amit a kollégák az imént mondtak, Fontosnak tartom azt, hogy az emberek találkozzanak egymással, és tudják, hogy egyáltalán kikkel állnak szembe, tehát én úgy gondolom, hogy egy hatalmas tájékoztatási, oktatási problémával állunk fel. Tudnunk kell, hogy ki a másik, ismer, meg kell őt ismerni. Aztán felmerült bennem egy másik kérdés is, Franciaországban az Isten káromlással kapcsolatos jogszabály vagy jogszabályok hiánya sokszor felmerül. Nemrégiben volt egy hasonló eset egy Mila nevű diáklányjal kapcsolatban. Helyi párbeszéd. Nos, én ezt megismertem. Én egy olyan környéken nőttem fel, hogy nagyon sokféle volt a lakosság, és problémamentesen éltünk, de Manapság a közösségi oldalakon sok minden történik, sokszor lokalizált dolgok is, sokszor azonban nem a közösség, a helyi közösség intézi ezeket a dolgokat, hanem az állam próbál beleszólni. Ez itt a gond. Még egy téma. Hogyan vélekednek arról, hogy a, desz, a, hogy nagyon nehéz mostanában itt az Európai Parlamentben olyan állásfoglalásokat megfogalmazni, amelyek egy konkrét vallási közösséget védenének egy-egy konkrét országban, ahol támadásnak vagy üldöztetésnek vannak kitéve és mindig összehasonlítjuk a különböző helyzeteket, tehát nem ebben a másik országban is nehéz helyzetben van, ez és ez a vallási közösség, folytonosan mérlegelünk, összehasonlítgatunk, nem tudom, hogy ez nem fékezi -e meg egyáltalán a munkánkat. De elnézést, de sok minden fölmerült bennem, van még egy kérdésem. A vallás közötti párbeszéd. Úgy tűnik, hogy egyes vallások esetében nagyon nehéz a képviselet problémáját megoldani, tehát ki szólalhat fel a hívők nevében, egyáltalán ki végzi a vallás közötti párbeszédet. Erre milyen megoldást lehet találni? Nem szeretnék most kipécézni egyetlen vallás sem, de sokszor ez komoly gondot jelent. A keresztény vallásnak már nagyon régóta nagyon sok képviselője van, más vallásokban nem ez a helyzet. Franciaországban például nagyon bonyolult ez a, ezt megoldani ezt a problémát, mert nem mindenki ismeri el azt a képviselőt, amik, akit, mondjuk az egyház, akit mondjuk az állam vallási képviselőnek tekint. Ez azt jelenti, hogy a mindennapokban elég problematikus ezt a kérdést megoldani, tehát a gyakorlat nehézkes. Köszönöm. Én is föltennék egy kérdést, főleg Mohamed Nuruddin Lemu úrnak szánom ezt amikor az Európai Parlament állásfoglalást készített januárban a Nigéria helyzetről, akkor én nagyon kény- kényelmetlenül éreztem magam, mert az Európai Parlament abból indult ki, hogy célzottam a keresztényekről, tehát a nigériai keresztényekről szólna ez az állásfoglalás, vallás szabadság összefüggésében. Szerintem ez hiba volt, mert a Boko Haram egyes számú áldozatai Nigériában a muzulmánok. Mi csak magunkba tekintünk, saját keresztény gyökereinket vizsgáljuk, éppen ezért úgy tűnik, hogy a valósággal sem tudunk szembenézni, nem tudjuk, úgy tűnik, nem tudunk szembenézni azzal a tényel, hogy kik az igazi áldozatok Nigériában. A vallás közi párbeszéd európai megközelítése Szerintem nem a megfelelő szemüveg, nem ebből a szempontból kéne vizsgálni a dolgokat. Nem tudom, hogy van-e olyan megoldás, amiben mi részt tudnánk venni, hiszen nekünk is tudnunk kell, meg kell értenünk, hogy mi folyik Nigóriában. Afrika sokáig az együttélés példája volt, tehát a különböző vallások kiválóan együtt tudtak élni, legalábbis könnyebb volt ez, mint a mostani időkben. Azt látom, hogy politikai eszközként és nacionalista eszközként használják fel a vallást. Tehát etnikai, nacionalista és politikai célokra használják fel a vállást, és miután itt három dologról van szó, három területről, egyértelmű, hogy az egyik vallást mindenképpen el akarják utasítani. Mindegy, hogy egy konkrétan melyik vallásról van szó, de egy vallás elutasításáról van szó. A kérdésem az, hogy történelmi viszonylatban a vallások együttélése együttélésen keresztül hogyan lehetett megoldani ezt a problémát. Én úgy érzem, hogy politikai manipulációról van szó önöknél is és nálunk is. Köszönöm. You have the floor, we will start. Önnél a szó, ön elkezdjük. Ne túl hosszan kérem, mert tolmácsolás fél hétig van. Nekem is menni kell, mondja, hogy Fandalan úr kérdését, kérdezett, hogy milyen konkrét tanácsot tudnék adni ennek a háznak. Csak úgy, mint más EU tagállam és önök háza is tesz, fontos, hogy megfelelő fórumot kínáljanak. És kövessék figyelemmel, ahogy az ENSZ is tette augusztus 22-én az áldozatokról. A vallási motivációs áldozatnak áldozatosra esett emberek megemlékezési napja, hogy az ENSZ nevezte, hogy a figyelmet rá, szent rá irányítsuk a vallásszabadság problémájára. Ez a, a Rómában a parlament és a Kolosseum vörös fény bentüntőkről majd ezen a napon, és több más fontos épület is megemlékezve ezekről az állatokról. És azt szeretném kérni önöktől, hogy hívjanak el bennünket magas szintű személyiség, politikusokhoz, méltóságokhoz, ha kiutaznak az érintett országokba. Nem én vagyok a tűzben, hanem a projektpartnerek, és őrájuk hívják fel a figyelmet a mi projektpartnereinkre. Szent Zamor úr említette szakóta a, kádeus Kaldeus egy keresztény egyház képviselőjét Irakban. Azt, mondták, hogy, azt mondta, hogy mennyire fontos, hogy Irakkal megértessük, hogy szét kell választani a vallást meg az államot. Mi nem akarjuk a vallást az államban. Holott e- e- csak itt tud túlélni a vallás, ha a világos vonalat húzunk az állam és a vallás között. Ez egy túlélés. Ezen áll vagy bukik. Tehát ha emellett akarunk érvelni, akkor lesz visszhangja a közel-keleten, mert ők szenvedik meg azt, hogy nem lehet szétválasztani a két területet, és emiatt lesznek második állampolgárok az élet minden területén ők. Tegnap az El País újságban, spanyol labban amelyet nem szabad, amelyet nem lehet ugyan a vallásbarátjának nevezni, mint lapot. Meri úrival készült egy interjú Nigériában. Az újságíró a cikk egészében amellett érvelt, hogy ugye ez a személy a Boko Haram keresztében volt, és mindez a kormány hibája, mert nem látta be, milyen fontos a vallási vezetők szerepe, és mikor megöltek megölni, elszabadultak azok az indulatok, amelyek évszázadok óta úgy érezték, hogy őket a kormány, vagy mindenkori vezetők háttérbe szorítják. Tehát a Boko Haram egyik támadásáról írva mondta, hogy alig két héttel ezelőtt történt egy támadás, ahol több autót megálltottak az utcán. Ugye lassan mentek, mert kátyus volt az út, amiről Limul is beszélt, ugye. A Boko Haram emberei külön választották a keresztényeket a muzulmánoktól az autók utasokban. A muzulmánokat hagyták tovább menni, a keresztényeket viszont magukkal vitték, és aztán kiadtak egy videót, néhány nappal később, ahol letérdepeltették őket, piros overába öltöztették őket, mint látták az előző képen is. A Koránból kellett felolvassanak, és aztán tarpon lőtték őket. Csak a keresztényekkel csinálták ezt. Tehát ebben a cikkben is olvasható, hogy persze megölték ezt a vallási vezetőt, először a kormány, aztán a, a hadsereg ellentámadnak, de aztán végül mindig a keresztények maradnak a bűnbakok. Köszönöm. Ha tanácsot adhatok az EU-nak, az az lehet, hogy többször, egy többszörös igazolási rendszeren menjenek át az adatok. Mert ha elhisznek, elhisznek bárkinek bármit, ne tegyék, nem mondják azt, hogy egy újságíró ezt mondta. Oly sok a fake news Nigériában, oly sok az álhír, részrehajló médiumok tájékoztatnak, tehát többször ellenőrizzenek le mindent. Fontos, mert az EU önök látták. Láttak vallásháborúkat itt. Itt a vallás nevében tanulni voltak szöntetteknek, és tudják, hogy ennek semmi köze a valláshoz önöknek van a holokausztal tapasztalata. A kere, templomok felégetése keresztények részéről, meg mások részéről semmi újdonság nincs ebben önöknek. A történelem, történelmi tapasztalat elpazarlása az, hogyha nem ezt a tudást nem viszik tovább, és nem alkalmazzák más országokra, értelmezve az ott történteket. Azt a kérdést jöttem, hogy hol működött a vallás közötti párbeszéd az én szervezetemben, meg több más szervezetben is részt vettünk keresztény szervezetekkel partneri viszonyban, hogy a keresztények jelölik ki a, egy bizonyos területen azokat a keresztény vezetőket, általában ugye, ugye magas feszültségű területeken, a muzulmánok ugyanazon térségben muzulmán vezetőket, a keresztények a saját csoportjukat képzési programon viszik át, mert nagyon sok közöttük a fejű, csak úgy, mint a muzulmánok is megvannak a fejű, feldühödött emberei. Tehát a keresztények is úgymond lehűtik ezeket, a muzulmánok is, mert hogyha ha valaki nek van érve az ellen, hogy a vallás közti párbeszéd miért ne lehetne létrejönni. Ezzel külön-külön kell megbirkóznak a keresztények meg a muzulmánok is érvekkel, hogy miért ne lehetne ilyen párbeszédet folytatni. És ezt, ezt követi az a partner is, sőt baráti viszony, ami aztán tovább él. Sokszor láttuk, hogy ezek a kapcsolatok, amik sosem léteztek korábban, jól működtek. Vannak korai riasztási rendszerek. Valaki bejelentő, hogy elpusztultak egy templomot, és a muzulmán közösség is hallott erről, hogy Joszban egy templomot elpusztottak. Oda telefonálnak a keresztényeknek, elpusztult a templom, hogy nem. Miközben a muzulmánok már készülnek az ellencsapásra, mert gondolják, hogy majd most a muzulmánok visszavárnak és fölégetnek egy, egy, egy mecsetet. És akkor a rádióban mondja egy keresztény, mint ez hazugság. És már, már egy sor, már, már kiúzták a dolog mire fogát, Sri Lankában máshol is működnek ezek a hálózatok, és megelőznek robbanások esetben. Azt a kérdést illeti, hogy mennyire törékenyek a hidak, és hogy a vallás közötti hídépítés sokszor egyfajta reakció már csak egyetértek ebben, de ha barátságokat lehet, barátságot nem lehet kényszeríteni, nem lehet rávenni valakit, hogy megszeresse a másikat, ez idő kell. Néha szerencsések vagyunk, mert sikerül a muzulmánok és a keresztények között nagyon jó barátságot kötni. A máshol meg hát csak elfogadják egymást, mint a gyógyszerbe veszik, ha kell, ha van gond, akkor kapcsolatba lépnek. Ez is így már híd. Az, hogy ki beszél a közösség nevében, a katolicizmusban ugye ki van jelölve. Valaki a sia egyházban is van egyfajta hierarchia. De a szunni iszlámban, mint a, és akkor, mint a protestáns kereszténységben nincs egy ilyen kijelölt vallási vezető. Nigériában, ha megkérdezik, ki beszél a keresztények nevében, megkérdezik, hogy milyen ügyben, hol, és akkor be lehet határolni, ki a legjobb személy, keresztény vagy muzulmán. Általában megvan minden közösségnek a maga imámja, vagy, vagy lelkésze, vagy keresztény közössége. Az istenkáromlás ügyében Nigériában nagyon sokan az istenkedelmesi törvények úgy vannak megfogalmazva, hogy védjék a bármely vallás ki érzékenységét. Tehát nem csak keresztényekre vagy vannak szabva, ha, ha Jézust káromolják, ugyanúgy büntetik, mint hogyha Mohamedet. Minden közösségnek megvan a maga, úgymond az, hogy mit, mit tekint gyűlöletbeszédnek. Az Istenkáromlás jogszabály ez csak egy régi elnevezése. Valaki mondjuk viccelni akar arról, hogy mi történt Auschwitzban. Egyesek ugye ezek, erről nem lehet viccelni. Vagy elsütni egy viccet szeptember 11-éről az amerikaiak. Meg hát olyan sok nem, azt mondja, nem, nem lehet. Azért, mert hogy messze van egy közösségtől, és neki nem fáj ez, az nem jelenti, hogy nem szabad megvéteni az érzékenységét az állampolgárainak. Ami pedig az állam meg az egyház szétválasztását illeti, erre már azt hiszem válaszoltam. Legyünk körültekintőek. Igen, a vallás, az egyház és az, az állam szétválasztása rendben van, de az állam nem nyomja el az egyházat azért. Ez előbb, legyünk konkrétak abban, hogy mitől félünk, hogy a vallásnak mely részétől tartunk, hogy belép a közférába. Van-e ilyen konkrétan mi az, és akkor vitassuk meg, hogy miért gondoljuk ezt károsnak. A elnök asszony beszélt már arról, amit, amit egy európai hát részrehajlásnak nevezünk, hogy csak a keresztények szenvedéseit látjuk, ez pedig az európaiakat nehezen teszi, vagy nehezen vállalhatva teszi azt, hogy ez egy európaiak legyenek egyeztetők. A Boko Haram által megölt emberek 90%-a muzulmán ez a, a globális terrorizmus monitorban elpusztott ember, szerint elpusztott emberek 70%-a muzulmán tehát Nigériában, 90%-a azoknak, akik elmenekültek otthonukból, 90% az elpusztított falvaknak muzulmán falu, 90% azoknak, akik elraboltak, muzulmán volt. Diákok, muzulmán diákok, gyilkolnak le, mészárol le a Boko Haram, de ez nem hát sajnos, vagy nem sajnos, nem, nem, nem a, nincs a, a, a, a címoldalakon, a, és a keresztények lefejezése. Az igen, a Bokara megölte Sheikh Jafut, Sheikh Mosamot, Al-Banit megölte, tehát muzulmán ö, vallási, vallástudósokat is megölte a Boko Haram. Az emberrablás. A csibok lányok között voltak muzulmánok. De 1500 muzulmán lányt raboltak el, már a csibok lányok esete előtt. Megint csak nem akarok itt, itt versenyező jó, nekünk is vannak áldozataink, de egy közvetett üzenetet küldenek azáltal el, ezáltal, hogy a muzulmánok a felelősek, mintha nem volnánk mindannyian a Boko Haram áldozatai. A Boko Haram az egész állam ellen van, és mindenki, aki az államot támogatja, vagy az alkotmányosságot Védingériában az ő ellenségük. Tehát ha azt mondják, hogy ennyi keresztényt öltek meg, akkor említsék meg a, a muzulmánokat is. Különben közvetetten azt mondják, hogy azért ölték meg őket, mert keresztények voltak. azt mondják, hogy a fulani pásztorok 8000 keresztényt öltek meg. Hát megöltek egy csomó muzulmán gazdát is akkor nem csak egy vallásügyről van szó, hanem itt arról van szó, hogy a pásztorkodók a földekért harcolnak. A nigériai másodosztályú állampolgárokra vonatkozó kérdés. Igen, hallották ezt, ezeket a nyilatkozatokat. Feltehető a kérdés, hol, miért? Nem azt mondom, hogy ne lenne vallási ö, előítélet Nigériában. Van. Bigott mindenhol van, minden vallásban. De ha elmennek oda, ahol muzulmánok a többségben, ott a keresztények panaszkodnak ahol a keresztények vannak többségben, a muzulmánok vannak panaszkodni. De azt is látható, hogy a legnagyobb problémák ott vannak, ahol a keresztények északon kisebbségben vannak, főképpen egy bizonyos etnikai csoporthoz tartoznak, közülök sokan betelepültek, vagy migránsok. Tehát azt mondják, hogy a keresztény közösség ellen van előítélet, Azért van, mert keresztények, vagy mert betelepültek, vagy mert kisebbségek, vagy mert egy másik etnikai csoporthoz tartoznak. Csak kiemelni azt, hogy azért, mert keresztények támadják őket, akkor az egész országot kell vizsgálni. És ez, mondtam, az észak nigíriai helyzetre koncentrálva a sária ügyében. De még olyan államokban is, ahol van sária, mind a 19 állam szövetségen, hogyha egy muzulmán és egy keresztény között van ügy, a keresztény dönthet arról, melyik bírósághoz menjenek. A keresztény dönti el, melyik bírósághoz fordulnak az ügyben. Ha két tolvaj, vagy rabló, egy, rabló, egy keresztény, a másik meg muzulmán, akkor a muzulmán, a sária bíróság elé viszik a keresztényt, meg a polgári bíróság elé, ha csak írásban nem kéri, hogy sária bíróság el akar menni. Tehát érdemes vizsgálódni a konkrét szakpolitikákban és ügyekben, mely alapján azt mondjuk, hogy valaki másodosztályú. Mert Nigériában minden államban vannak olyanok, akik másodosztálynak érzik magukat, és ők mindenféle vallási hátterűek, vagy etnikai hátterűek lehetnek. Én minden egyetértek, amit a kollégák az imént mondtak. A kontextus hihetetlenül fontos, nem igazán lehet általános érvényállításokat mondani ezzel kapcsolatban. Tudnunk, hogy mi folyik a terepen, így lehet egyáltalán rá jönni arra, hogy mi a probléma. Aztán óvatosan kell bánni azzal is, amikor egy problémáról azt gondoljuk, hogy ez egy vallást illető probléma, pedig nem az. Egy, lehet, hogy nem mindig az a legelőre vezetőbb, hogyha vallási alapon azonosítunk egy közösséget Úgyhogy itt kérem, nagyon érzékeny kérdésekről van szó. Van úr kérdésére válaszolva, milyen tanácsot adnék a parlamentnek? Először is Federica Mogherini kezdeményezését kell mindenképpen támogatni. A, ezzel foglalkozik egyébként a külügyi szolgálat is, de Európán belül is e, e, valami ilyesmit kéne tenni. Az úriember Beszélt arról, hogy a vallás szerepe eltér Európában és Európán kívül. Na, Hát Európán belül is vannak különbségek, nincs egyetlen olyan modell, amire minden európai országra alkalmazható, úgyhogy tudnunk kell, hogy Európán belül milyen különbségek vannak, és szerintem ez a interakció módját is megváltoztathatja, vagy módosíthatja. Aztán közélet, vallás a közéletben. Nagyon fontos, hogy a hatalmi ágakat elválasztjuk természetesen, de a vallás önmagában nem gátolja a fejlődést, ez egy nagyon nagy általánosítás lenne, hogy azt mondanák, hogy még megfékezi a haladást. Ott van például a rabszolgasság. Szerintem az gátolja a haladást, hogyha valaki körme szakadtáig védeni akarja az elő jogosultságait, de Ilyet nem csak vallási intézmények tesznek, vallási szervezetek, hanem szekulárisak is. A lényeg az, hogy valaki ki, ki akar állni mindenképpen a megszerzett hatalma mellett, ez gátolja a fejlődést. És reagálnék még egy felvetésre. Az Európai Parlamentnek tudnia kell, hogy a globális politikában milyen a, külön, a, milyen a hatalmi dinamika, ezt mindig figyelembe kell venni, amikor egy amikor az Európai Parlament felelemeli a szavát egy keresztény kisebbség mellett, de egy buddhista közösség, vagy egy, musz, egy muzulmán kisebbség üldöztetéseit nem említi fel, vagy például Myanmarban egy muzulmán közösség mellett nem áll ki, nézzük meg, hogy ez hogy néz ki a nemzetközi közösségben. Ez nem segítenek feltétlenül az Európai Parlament tárgyalási lehetőségeink. Köszönöm szépen, most a külügyi szolgálat következik. Köszönöm szépen, én nagyon röviden el fogom mondani, amit szeretnék. A külügyi szolgálat nevében annyit mondani kell, hogy a vallásszabadság nagyon fontos prioritás az emberi jogi kérdésekben, nem az egyetlen prioritás, de fontos az. Természetesen kiállunk amellett, hogy az ember megváltoztathassa a vallását. A diszkrimináció ellen felszólalunk, nem tudjuk, nem tudjuk elfogadni a kisebbségek üldöztetését, illetve az az Isten káromlás miatti túlzott büntetést sem tudjuk elfogadni. Sokszor a vallási doktrínák kapcsán támadnak meg, például kisebbségeket beszéltünk, a gyermekházasságokról. Fontosnak tartom azt, hogy ellenőrizzük a források, forrásainkat, jól legyen a dokumentációnk, tudósokat is meg kell kérdezni, civil szervezeteket is, vallási tudósokat is, aztán az emberi jogi párbeszéd is kiváló eszköz, a harmadik eszközökkel így is együttműködünk, aztán nagyon sok nyilatkozatot adunk ki például azokról az eseményekről, amikor egy-egy vallási intézményt vagy helyet támadnak meg. Silankát vagy a Bibit említhetném. Szeretnénk, hogyha az összes országgal együtt működhetnénk, szeretnénk ezt szeretünk együtt dolgo, egy dolgo, együttműködni azokkal, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint mi, azokkal is, akik kevésbé hasonlóan gondolkodnak, és támogatjuk az ENSZ külön megbízottjának mandátumát jelenleg, illetve két hét múlva Genfben egy új jelentést fog bemutatni, ott szeretnénk az ENSZ-t támogatni. Köszönöm szépen! Mindenkinek köszönet, megköszönöm ezt a mai eszmecserét. Kellemes estét kívánok mindenkinek, holnap találkozunk.